Meine Damen und Herren, darf Sie... Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Mindenkit sok szeretettel köszöntök. Még nem jöttek. Nem jött el olyan sok kollega, de mégis meg kell kezdenünk a munkát. Feladatunk. Molti colleghi presenti, ciò nonostante dobbiamo iniziare nem szeretnénk nagyon túlhúzni a, a napirendet, mert nyilván mindenkinek sietni kell. Látják, hogy mellettem nem fellegi miniszterű úr ül, hanem Kovács Tamás Iván, államtitkár helyettes, akit már talál, akivel már találkoztunk többször is, és ezért eh, nagyon sok szeretettel köszöntöm önt. Ön fogja majd a négyes napi rendi pontban, ön fog hozzászólni, és eh, kérem, hogy a miniszter úrnak eh, adja át üdvözletünket, és jobbulást kívánunk neki. Hát igazán pech, ha ilyen szép nyári napon megbetegszik valaki. A második megjegyzésem 12-én, vagyis holnap lesz egy napi rendi pontváltozásunk. Tanaka úr a Nemzetközi Energia Ügynökség főigazgatója látogat hozzánk, úgyhogy ezzel a napirend egy kicsit átalakul. Köszönöm, hogyha a kollégáknak átadják ezt a, megköszönöm, hogyha átadják ezt a hírt. Kérem, hogy mindenki tájékoztassanak erről. Matthias eh, asszony jelentése az FP 8-as, 8-as kutatási keretprogramról szóló zöld könyvet eh, áttettük 11 óra utára, tehát a szavazás utára, hogyha hamarabb végzünk a szavazással, akkor hamarabb eh, kezdjük ezt. Szerdáról van szó, szerda 11 óra. Aztán a Policy Department a gazdasági és tudományos politikával kapcsolatban eh, egy eh, workshopot szervez az űrkutatási technológiákkal kapcsolatban. Eh, szerdán 13-án, de nyilván mindenki tudja, hogy mi felelősségű, felelősségű körünkbe tartozik a az űrkutatás is. Jó lenne, hogyha a kollégák minél többen eljönnének. Két kollégánk a titkárságot, két titkársági munkatársunk befejezi a munkát nálunk, de majd ezt még később megemlítem, amikor több képviselő lesz itt. A jegyzőkönyveket kiosztottuk, van-e ezzel kapcsolatban megjegyzés jegyzőkönyvekkel kapcsolatban? Úgy látom, hogy nincs. Akkor ezeket elfogadottnak tekintjük.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 sok szeretettel köszöntöm Kovács urat, és ugye a magyar elnökség nagyon izgalmas időszakban folyt le, és nagyon sok téma került napirendre, olyan témák is, amelyek nem voltak tervezettek, váratlan dolgok is előfordultak, mégis nagyon sok mindent sikerült sikere vinni a szakbizottságunkkal együtt. Sok szeretettel köszöntöm öné a szó, kérem vezesse be a témát, tessék. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Um, it's good to be... Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon örülök, hogy itt lehetek. Először is Ciprus, Ciprussal kapcsolatban és a ciprusi kormányjal kapcsolatban szeretném kifejezni együttérzésemet. Hatalmas nagy tragédiára került sor, és számos ember életet követel hatalmas robbanás, és a tagállami energia eh, infrastruktúrára is eh, hatással van ez. A magyar elnökség tehát eh, szeretné együttérzéséről egy, együttérzéséről tanúbizonyságot tenni. Nagyon örülök annak, hogy itt lehetek, elnök úr, az önök delegációját múlt, novemb- múlt évben, novemberben fogadhattuk, amikor az ITRE szakbizottság meglát, Magyarországra látogatott, és nagyon izgalmas volt ez a látogatás, sokkal izgalmasabb, mint ahogy ezt, ahogy ezt gondoltuk előre. előre. És hogyha megengedik, akkor most mondanék néhány szót arról, hogy a hat hónap alatt mi mindent értünk el, és mit tartunk fontosnak az energiapolitika, klímapolitika szempontjából. Ha megengedik, magyarul folytatom. Milyen tisztelt elnök úr, tisztelt képviselő hölgyek és urak! Örömömre szolgál, hogy ismét itt lehetek ma, és elnökségi fél évünk befejeztével bemutathatom önöknek az elnökségünk alatt elért legfontosabb eredményeket az energetika terén. Magyarország január elején vette át az elnökség hat hónapra szóló, megtisztelő és felelősségteljes feladatát. Ismételten szeretném megköszönni ezen a helyen a belga és a spanyol elnökségnek, triótársainknak a folyamatos és zöggenőmentes együttműködést. Mindhárom elnökség érdeme, hogy az első trió elnökség sikerrel zárult. A magyar elnökség alatt az európai energiapolitika irányait hosszú évekre sőt évtizedekre meghatározó stratégiai kérdések kerültek megtárgyalásra. Az európai energiapolitika alappillére egy integrált és hatékonyan működő belső energiapiac, amelynek megvalósításához infrastruktúrális fejlesztésekre, különösen a hiányzó, határon átívelő infrastruktúrális kapcsolatok megteremtésére, a piaci mechanizmusok és az árazás átláthatóságának növelésére, valamint az infrastruktúrális fejlesztések finanszírozási forrásának és megfelelő módjának megtalálására van szükség. A piaci viszonyok között középtávon meg nem valósuló, ám ellátásbiztonsági vagy a belső piac kiteljesítése szempontjából európai prioritással bíró projektek megvalósíthatóságát döntően befolyásolni fogja a 2014 utáni új pénzügyi perspektíváról létrejövő megállapodás. Bár az egységes és hatékony közös energiapolitika kialakítása még előttünk álló feladat, azonban ennek fontos lépései történtek meg elnökségünk alatt. A magyar elnökség célül tűzte ki, hogy hatékonyan hozzájáruljon egy erős, versenyképes Európa kiépítéséhez. Úgy gondoljuk, hogy a célok elérésében az energiapolitikának kulcs szerepe volt, és lesz is a jövőben. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt képviselők! Engedjék meg, hogy a következőkben összefoglaljam a magyar elnökség energetika területén elért legfontosabb eredményeit és eseményeit. Mint azt önök is tudják, az energiapolitikai kérdéseire a magyar elnökség alatt kiemelt figyelem fordult. A magyar elnökség alatt olyan stratégiai jelentőségű dokumentumok részletes tárgyalását folytattuk le, amelyek hosszú évtizedekre meghatározhatják az uniós energiapolitika jövőjét, a lehetséges irányokat és a kitűzött célok eléréséhez szükséges eszközrendszert. Úgy gondolom, hogy elnökségi fél évünk alatt a prioritásként kezelt energetikai kérdésekben mindenki számára megnyugtató és elfogadható uniós szintű kompromisszum alakult ki. Ez elengedhetetlen feltétele annak, hogy a kitűzött uniós célokat, így többek között az EU 2020 EU 2020 stratégiában is megerősített energia, klíma, 20-20-20 célkütőzést elérjük. A magyar elnökség első kiemelkedő jelentőségű eseménye az Európai Tanács energetika és innováció kérdéseivel foglalkozó 2011. február 4-én tartott ülése volt, amely az Európai Unió történetében először kiemelten foglalkozott az energiaügyekkel, és legfelsőbb szinten, legfelsőbb politikai szinten adott iránymutatást a további munkához. A tanácson az állam és kormányfők rendkívül fontos energiapolitikai célokat erősítettek, és határidőket állapítottak meg, irányt mutatva ezzel elnökségünk és a következő évtizedek számára. A fent említett célok elérése érdekében kulcsfontosságú volt, hogy a magyar elnökség alatt a 2020-ig szóló energiastratégia és az energiainfrastruktúra prioritásokat meghatározó dokumentumokról következetes tanácsi következtetéseket fogadjon el. Elnökségi célkitűzésünk a február 28-ai energiatanácson valósult meg, ahol olyan következtetéseket fogadtunk el, amelyek rövid, közép és hosszú távú prioritásokat határoznak meg az EU energiastratégiájában a 2011-2020 közötti időszakra vonatkozóan, különös tekintettel az egységes belső piac, az energiahatékonyság, az infrastruktúra, az alacsony széndiokszid kibocsátású technológiák kutatás-fejlesztése és a külső energiakapcsolatok szempontjából. A legtöbb kijelölt prioritás megvalósításához pénzügyi támogatás szükséges, vagy nemzeti, vagy uniós forrásból, így jelen bizottság tagjaira, valamint az energiaügyi miniszterekre hárul majd a feladat, hogy a sok versengő terület mellett az energetikai prioritások megfelelően szerepeljenek az új pénzügyi kerettervben. Nem szabad elfelejteni, hogy az Energia 2020 stratégia elfogadását követően is rendszeres felülvizsgálatot fog igényelni, és szükség lesz a stratégia által megállapított feladatok átfogó monitoringjára. Március sok feladatot hozott a magyar elnökségnek. Március 8-án Párizsban a Nemzetközi Ügynökség IEA e tagállamai a szervezet új főigazgatójának személyéről szavaztak, mivel a holnapi vendége a bizottságnak, Nobó Tanaka úr megbizatása szeptemberben lejár. Tekintettel Tanaka úr megbizatásának, eh, megválasztásának körülményeire, ez alkalommal kiemelten fontos feladatunk volt, mint elnökség, a közös Európai Uniós jelöltállítás megszervezése. Az európai jelöltek rugalmasságát, valamint a tagállamok közötti közös gondolkodás dicséri, hogy végül tagállamaink egy jelölt mögé sorakoztak föl, amelynek eredményeként Maria van der Hufen asszonyt választották meg az International Energy Agency főigazgatói székébe. 2011 márciusa ugyanakkor váratlan eseményeket is hozott a világ és az Európai Unió számára. Az észak-afrikai és különösen a líbiai politikai helyzet, valamint a Japánban történt természeti és nukleáris katasztrófa gyors reagálásra kényszerítette az Európai Uniót. 2011. március 21-ére ennek megfelelően az elnökség rendkívüli energiatanács hívott össze az események politikai és energetikai következményeire tekintettel. A tanácsülés keretében a résztvevők megvitatták az energiaágazat helyzetét és az események energiapiaci következményeit. Véleménycserét folytattak a rövid, közép és hosszú távú uniós és tagállami szintű válaszlépésekről. A nemzetközi eseményeknek a világ energiapiacaira és az EU energiaellátására gyakorolt eddig tapasztalt hatásairól a miniszterek megállapították, hogy a tagállamok képesek sikerrel kezelni a gáz és olajpiacokra gyakorolt hatásokat. Továbbra is szorosan figyelemmel kísérik azonban az energiapiacok helyzetét és annak az Európai Unióra gyakorolt hatását. Ezt természetesen az elnökség munkája során később is érvényesítettük, így amikor két héttel ezelőtt az Európai Unió és OPEC közötti találkozó e, megrendezésre került, ennek megfelelően képviseltük a bizottsággal együtt az Európai Unió álláspontját. A Japánban történtek kapcsán a résztvevők egyöntetően üdvözölték a nemzeti hatóságok és az ipari szereplők önkéntes lépéseit a nukleáris létesítmények biztonságának felülvizsgálata terén. És mindannyian kifejezték támogatásukat az európai atomerőművekre vonatkozó átfogó biztonsági értékelés, a sokak által stressztesztként emlegetett értékelési folyamat elkészítéséhez és lefolytatásához. A miniszterek egyetértek, egyetértettek abban, hogy, meg, hogy a megalapozott döntésekhez alapos elemzésekre és vizsgálatokra van szükség, és feltétlenül támogatni és ösztönözni kell a japán helyzetelemzés és az európai erőművekben lefolytatandó biztonsági vizsgálat teljes transzparenciáját, ahogy erről Fellegi Tamás miniszter is többször nyilatkozott. A tesztek kidolgozására felkért szervezetek május 24-én megállapodtak a tesztek hatájáról és módszertanáról, gyakorlatilag két hónappal a tragédia bekövetkezte után. A tesztek rendkívüli természeti események, az emberi hibák és szervezési tényezők vizsgálatára terjednek majd ki, Azonban a megállapodás szerint az esetleges terrorista támadások kérdése nemzeti biztonsági kompetenciába tartozik, és annak vizsgálata nem a nukleáris hatóságok, nem a nukleáris biztonsági hatóságok feladata. Öttinger biztos úr június 10-i bejelentése szerint a bizottság ennek a kérdésnek a vizsgálata érdekében egy eseti informális szakértői csoportot kíván létrehozni, amelynek első ülése július folyamán várható. Ezzel kapcsolatban közelmúltban úgy tudjuk, egy levél is született. Az unió tagállamai 2011. június 1-től pedig megkezdték a tesztek elvégzését. A magyar elnökség következő kiemelkedő eseménye az energiaügyi miniszterek 2011. május 2-i, 3 informális találkozója volt, amelynek keretében a miniszterek konzultációt folytattak az Energia úti terv 2050 témájában egy előzetes bizottsági és elnökségi dokumentum alapján. Az úti terv az európai energetikai és klímacélok megvalósításának hosszú menetrendjét, hosszú távú menetrendjét tartalmazó dokumentum lesz, amely az alacsony széndiokszid kibocsátású energiarendszer megvalósításával kapcsolatos elképzeléseket, feladatokat vázolja majd fel. A dokumentum megjelenése várhatóan csak 2011 második, tehát a másik fél év második felére esik, azonban elnökségünk fontosnak tartotta, hogy már a megjelenést követően, megjelenés megelőzően elnézést, sor kerüljön egy olyan tartalmas eszmecserére, amely a tagállamok hozzáállását, véleményét előzetesen bemutatva inputokat szolgáltathat a dokumentum véglegesítéséhez. A találkozó eredményéről és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 Die Überprüfung des Aktionsplanes über Energieeffizienz war eine Kernfrage unseres Programmes. Ich glaube, dass äh, wir in den letzten Monaten auch die wichtigen Rahmen für megalapozhatják a jövőbeni fejlesztések irányait. Az energiahatékonyság, tisztelt Hölgyeim és Uraim, továbbra is kiemelt területe az európai energiapolitikának. Ezt jól mutatja, hogy az Európai Tanács a február 4-i következtetéseiben hangsúlyozta, hogy az Európa 2020 stratégia 20%-os energiahatékonysági cél, célkitűzéseit teljesíteni kell, majd az Energiatanács február 28-án az Energia 2020 stratégiáról elfogadott következtetéseiben is kiemelte az energiahatékonyság kulcsfontosságú szerepét a stratégia valamennyi célkitűzése tekintetében. Az Európai Bizottság 2011. március 8-án nyújtotta be a 2011 évi energiahatékonysági terv című közleményét, amelyről a 2011. június 10-i energiatanács következtetéseket fogadott el. A cselekvési terv kötelezően előírt elemeinek végrehajtása megfelelő jogalkotási eszközök elfogadásával valósul majd meg. Úgy hiszem, megegyezés van a tekintetben, hogy az energiahatékonyság kérdésének továbbra is kiemelt pontként kell szerepelni a napirenden. Az energiahatékonyság nem csak belső prioritás, hiszen ez egy olyan terület, ahol az együttműködést fejleszteni kell az azonos érdekű harmadik országokkal, különösen a fő kibocsátókkal. Hangsúlyt kell fektetnünk azokra a szektorokra, amelyekben a legnagyobb energiamegtakarítási potenciálok rejlenek, név szerint a közlekedés és az épületek területeire. A közférának meghatározó szerepe van e vonatkozásban, elég csak a közbeszerzési eljárásokra, a beruházási ösztönzőkre, valamint az oktatási és képzési szabályozásokra gondolnunk. A stratégiai tervezésen felül prioritásként kezel dossziénk volt az energiapiacok integritásáról és átláthatóságáról szóló rendelettervezet, közismertebb nevén a REMIT is. Az Európai Bizottság a rendelettervezetre vonatkozó javaslatát 2010. december 10-én nyújtotta be a tanácsnak. A jogszabálytervezet a pénzügyi válságra való reakcióként a pénzpiacokra és a tőzsdékre vonatkozó felügyelet megerősítésének koncepciójába illeszkedve a nagykereskedelmi földgáz és villamosenergia piacokon a benfentes kereskedelem, az átláthatóság és az információ kezelés szabálya, kérdéseit szabályozza. A tárgyalások nagyon kedvezően alakultak. Köszönhetően a jelentéstévővel, Jorgó Saci Márkakis képviselő úrral való kiváló együttműködésnek június második felében két politikai trialóguson sikerült megállapodni az Európai Parlamenttel. Így eredeti célkitűzésünket túlteljesítve gyakorlatilag létrejött az első olvasatos megállapodás. Kérem ezért a tisztelt szakbizottságot, elnök úr, hogy a holnapi szavazásukon pecsételjék meg a triológus üléseken a három EU intézmény által elért megállapodást. Összefoglalom végén kérem engedjék meg, hogy néhány szót ejtsek klímapolitikai eredményeinkről is. Egyik fő elvárásunk volt, hogy jelentős előrelépés történjen a nemzetközi klímavédelmi tárgyalásokban, és a 2011 évvégi Dörbeni klímacsúcson megállapodás születhessen a 2012 utáni globális klímarezsimről. A magyar elnökség számos rendezvényel és stratégiai előkészítő munkával járult hozzá annak elősegítéséhez, hogy mi hamarabb döntés szülessen egy ambíciózus, jogilag kötelező, átfogó globális megalapodás tekintetében, és az EU egységes álláspontra juthasson a legvitatottabb kérdések tekintetében, mint például a kiotói jegyzőkönyv jövője. A március 14-i környezetvédelmi tanácson tanácsi következtetéseket fogadtunk el a témában, a környezetvédelmi miniszterek március 24-26-i informális találkozóján, valamint a június 21-i környezetvédelmi tanácson, pedig a szakértői munkacsoportokban végzett munkára építve politikai vita keretében rögzítettük az eredményeket és jelöltük ki a további feladatokat. Másik fő célkütőzésünk az volt, hogy előmozdítsuk a dekarbonizációs útitervvel kapcsolatos tárgyalásokat. Az úti terv célja, hogy felvázolja az alacsony széndiokszid kibocsátású versenyképes gazdaságra való áttérés költséghatékony útvonalát 2050-ig. E nagy jelentőségű stratégia egy új, integrált megközelítés révén kapcsolódik más, a dekarbonizációban érintett ágazati stratégiához, mint például a korábban említett energiahatékonysági cselekvési tervhez, vagy az energiaúti tervhez, igazodási pontot adva mindezzel az üzleti szférának és más szereplőknek a többi évtizedes előterve, előre tervezést igénylő beruházásokhoz és kutatásfejlesztésekhez. Az idő rövidségére való tekintettel a magyar elnökség számos szakértő és miniszteri találkozót szentelt a stratégia megvitatására, annak érdekében, hogy a fél év végére politikai megállapodás jöhessen létre. A környezetvédelmi miniszterek március 24-26-i informális találkozóján elnökségi következtetésekben rögzítettük a köztes eredményeket, majd a június 21-i környezetvédelmi tanácson 26 tagország támogatásával elnökségi következtetéseket fogadtunk el a tárgyban. Tisztelt elnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim! Ezúton szeretném ismételten megköszönni a tagállamok, a bizottság és az önök munkáját is, hiszen az eredményeket csak együtt, közös megegyezéssel tudjuk elérni, ahogy a Remit-tel kapcsolatos munkánk is bizonyítja. Nagyon köszönöm, hogy támogatták a Magyar Elnökség programját és célkitűzéseit, és lehetővé tették, hogy a Magyar Elnökség egy sikeres fél évet zárjon az energetika terén. Nagyon köszönöm megtisztelő figyelmüket, elnök úr. Köszönöm szépen nagy ívet vázolt fel nekünk, és az első hozzászólók már jelentkeztek is, eh, Görg kolléga először. Úr tisztelt eh, helyettes államtitkár úr! Mielőtt kérdeznék, eh, szeretnék köszönetet mondani és gratulálni is. Köszönetet mondani az együttműködésért. A magyar elnökség parlamentbarát elnökséget ígért a fél év elején, itt ebben a bizottságban is, és én azt gondolom, hogy ezt az ígéretét betartotta. Szóba került itt már a remit több alkalommal. A remit eh, árnyékjelentéstevőjeként a néppárt részéről lehetőségem volt arra, hogy ezt a parlament barátságot személyesen is eh, megéljem a trialóg keretében, és hogy tapasztaljam a magyar elnökség eh, felkészültségét és kompromisszumkészségét. Azt is mondhatnám egyébként, hogy a az elnökség parlament barát mi volt, hát mi sem igazolja jobban, mint hogy már vége az elnökségnek, egy másik elnökség idején vagyunk, és még mindig rendelkezésünk rá a magyar elnökség. Ez egy kiváló példamutató magatartás. Ismét komolyan gratulálni is szeretnék a magyar elnökségnek a sikeres teljesítményhez. Erős Európa, ez volt a mottója a magyar elnökségnek, itt is elhangzott és én azt hiszem az energiapolitika területén vitathatatlan, hogy a fél év elteltével Európa ma egységesebb és ezért erősebb is, mint volt hat hónappal ezelőtt. Abban reménykedhetünk, én magam legalábbis ebben reménykedem, az energia csúcs tapasztalatait is értve ez alatt, hogy a szavak korszakát felválthatja a tettek korszaka, Egyébként nincs esélyünk arra, hogy az energiacsúcs célkütűzéseit eh, meg tudjuk valósítani 2014-re, 2015-re. Persze az elnökségnek, mint minden elnökségnek eh, kettős kihívással kellett szembenéznie. Egyrészt a saját programját kellett megvalósítania, másrészt pedig a váratlan eseményekre reagálni. Én azt gondolom, mind a két területen siker koronázta a fáradozásait az elnökségnek. A váratlan eseményekből kijutott, itt is elhangzott Fukushima és Észak-Afrika, de ha a stressztesztekre és a gyors reakcióra gondolunk, akkor a hatékonyságot nem lehet megkérdőjelezni ezen a területen. A saját program pedig hát megfelelően ambiciózus volt ahhoz, hogy annak a teljesítése is önmagában komoly kihívást jelentsen. Ez sikerült. A kérdésem a saját programhoz, az egységes energiapiachoz és azon belül a remithez kapcsolódik és hát nem a elmúlt hat hónaphoz engedje meg helyettes államtitkár úr, hanem az előttünk álló időszakhoz, mert ez nyilván izgalmasabb. Köszönhetően a, a tanács kompromisszum készségének több területen is eh, túlterjeszkedtünk az eredeti bizottsági előterjesztésen a remit szabályozás tekintetében. Az egységes regisztrációs rendszer ilyen, a CO2 adatokhoz való hozzáférés biztosítása az észer számára ilyen terület, és a szankciók harmonizálásának fölvetése a jövőre és mindenképpen e, ilyen terület. Itt tehát eljutottunk egyfajta egyetértésig a célok tekintetében, és ez szerintem egy nagyszerű dolog. Az a kérdésem, hogyan látja helyettes államtitkár úr ezeknek a céloknak a megvalósulását a jövőben, a most már előttünk álló e, időszakban. Erre kérnék szépen választ, hogyha lehetséges. Még egyszer köszönöm az együttműködést. Köszönöm szépen, Szabolonszka asszony. Köszönöm szépen. Nagyon sok mindenről esett szó, nagyon sok mindent tett a magyar elnökség. Két kérdésem lenne. Az első az az, hogy az energiapolitikában mire is a legbüszkébbek? Természetesen a magyar elnökség nagyon sok mindenre büszke lehet, de mi az, amire úgy gondolnak, hogy, hogy a legnagyobb esemény volt az energia témában, amelyekre a legbüszkébbek? A második kérdésem, mit ajánlanának, ajánlának a lengyel elnökségnek? amely ugye a második szemeszterben fogja a soros elnökséget ellátni, tehát az energia terén. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm. Tika asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen. Én is szeretnék köszönetet mondani az államtitkár úrnak a beszámolójáért. És nekem is lenne egy kérdésem, meg néhány, és néhány megjegyzésem. Először is a magyar elnökség azt mondja, hogy az energiahatékonyság prioritás volt a magyar elnökség alatt, és az energiapiacok integritásáról és átláthatóságáról szóló rendelettervezetet is prioritásnak tekintették. Az első kérdésem az, hogy ezzel kapcsolatban mik a konkrét eredmények, és önök elégedettek-e ezzel az eredménnyel? És azt a kérdést is hadd tegyem fel, hogy a Nabukkóval kapcsolatban milyen előrelépést sikerült elérni hiszen ez egy további prioritás az energia területén. A tanács következtetéseiben, a februári következtetéseiben is szerepelt ez a téma. A a tagállamok közötti, tehát a határon átnyúló kapcsolatok erősítése, energia infrastruktúrák összekapcsolásának az erősítése, illetve az energiaforrások diversifikációja. Ezzel összefüggésben a déli folyosó és a Nabucco projekt nagyon fontos lenne. Természetesen mi azt szeretnénk, hogyha a Nabukot még gyorsabban lehetne megvalósítani. Azt gondoljuk azonban, hogy hát ez nagyon lassan halad. Úgyhogy a kérdésem az, hogy ezen a területen mit tettek, és a magyar elnökség alatt milyen eredményeket tudnak felmutatni. A továbbiakban az Európai Bizottság 2011 eh, június végéig, július végéig be kellene, hogy nyújtson egy tervet az energiaterületen a beruházási eh, szükségletekről. Nem tudom, hogy megkapták-e ezt az anyagot, és eh, melyek a következő lépések ezzel kapcsolatban hogy a pénzügyi eszközöket, a finanszírozási eszközöket rendelkezésre lehessen bocsátani. Az utolsó kérdésem pedig az energiahatékonyságra vonatkozik. Tudjuk, hogy az energiahatékonyságra vonatkozó irányelvet elfogadták, és ebben fontos célok szerepelnek, különös tekintettel az épületekre vonatkozóan. Jelentéstevője vagyok a parlamentnek az, energi- az épületek energiahatékonyságával kapcsolatban. És véleményem szerint az az rugalmassági mechanizmus, amely a tagállamoknak lehetővé teszi az, hogy 4%-ot a lakások energiahatékonyságára fordítsanak. Nos, ennél nagyobb százalékot szerettünk volna erre a célra kitűzni. Mit tudnak tenni annak érdekében, hogy egy magas, nagyobb rugalmasságot érjenek el, akár 15%-os rugalmasságot, de legalább minimális 10%-ot azon tagállam, a tagállamok számára, tehát hogy ennyi összeget adhassanak ki az épületek energiahatékonyságának növelésére. Köszönöm szépen, Kavályi asszony. Köszönöm szépen, szeretnék megköszönni a magyar elnökségnek a munkáját, a nagyon kiváló munkát, a jó együttműködést a parlamenttel, és gratulálok a magyar elnökségnek a a klíma témában, a nemzetközi tárgyalások kapcsán, mik is az elvárásaik a Dörbeni konferenciával kapcsolatosan. A kiotói jegyzőkönyv mm, már ugye mögöttünk van, de folynak a tárgyalások más konvenciókról is. Szeretnénk egy általános megállapodást elérni, mert ez jobb lenne az Európai Unió számára, és nem a második kötelezettségvállalási szakaszt kellene folytatni a kiotói jegyzőkönyvvel kapcsolatban. De természetesen a helyzet nem könnyű ma Japán helyzetet figyelembe véve, ami a kankúni munkát illeti, a kapcsolat a fejlődő országokkal, a finanszírozás, a technológiai transfer Mindez kapcsolatosan úgy tűnik, hogy a teljes körű megállapodást nem fogjuk elérni a Dörbeni konferencián. Mi az önök véleménye? Mely területen fejlődhetünk? Merre kell elindítani a munkát? Hol lehet majd sikereket elérni 2012-ben egy teljes körű megállapodásban? Most még Odi kollega. Ódi kollega következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Államtitkár helyettes úr, én is szeretnék önöknek gratulálni a sikerükért, a sikerhez a magyar elnökség jelentős mértékben hozzájárult. Először is lenne egy kérdésem. Mindig felteszem a soros elnökségeknek ezt a kérdést a, ugye itt a, a visegrádi csoportra is lehetne utalni. Ön beszélt a trojkáról, a belga és a spanyol soros elnökségekkel. Ugye aztán lesz majd Dánia, Lengyelország, Ciprus. Itt visegrádi országok is részt vesznek ezekben a munkákban ezzel kapcsolatosan mi a véleménye, valamint a, az energia témát illetően. Látjuk azt, hogy az energiaforrások megítélése terén nagyon nagyok az eltérések, és hogyha figyelembe vesszük a sikereiket, egy nagy érték mindaz, amit elért az elnökség az utóbbi hat hónapban, hogyan tudják ezt a jövőben felhasználni ebből hasznot húzni. Szeretném azt is tudni, hogy ez a hat hónap az infrastruktúra terén úgy tűnik, hogy nagyon-nagyon sok az infrastruktúra. Már nem tudjuk, hogy ki minek a tulajdonosa, Elképzelhető az, hogy nagy európai vállalatok lennének tulajdonosai nagy infrastruktúráknak, mert ez lenne a, például a gáz területen a versenyképesség egyik záloga. Köszönöm szépen. Nincs több hozzászólás, úgyhogy meg is adom a szót Kovács úrnak. Kérem, válaszoljon a kérdésekre. papírjaimat azért rendezgettem, mert eh, nekem is meg kell eh, dicsérjem azt az együttműködést, ami a, a szakbizottság, illetve az e- magyar elnökség között zajlott, hiszen az önök kérdései pontosan jól mutatják, hogy mik azok a pontok, amelyeket eh, a jövőben is szoros figyelemmel kell kísérni az elnökségnek, és ezzel kapcsolatban örömmel számolhatok be arról is, hogy nagyon szorosan együttműködünk az utána következő lengyel elnökséggel számos kérdésben, amelyre most megpróbálok részletes eh, eh, választ eh, adni. Eh, ahogy Gyűr képviselő úr mondta, és köszönöm eh, méltató, biztató szavait, valóban parlamentbarát eh, magyar elnökséget szerettünk volna, és azt hiszem mind a szakbizottságokkal való együttműködés során, mint pedig a plenáris ülésen való megjelenéskor eh, ezt eh, igyekeztük eh, megvalósítani, és jövőben is már Eh, mint eh, rendes tagállamként, de ha mondhatom úgy érettségizett tagállamként az új szerepünkben is eh, pontosan fel tudjuk mérni, hogy milyen fontos szerepe van Eh, az Európai Parlamentnek eh, az európai folyamatokban, és ezen belül a minket érintő szakbizottságok területén, amely több kérdésben a mi minisztériumunk területeivel is foglalkozik. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a eddigi eh, munkájukat, és a jövőben is szeretnénk már nem elnökségként, hanem egyszerű tagállami kormányzatként ezt folytatni. A remittel kapcsolatos kérdésére a képviselő úrnak eh, eh, valóban ezek voltak a kulcspontok, tehát részben az egységes eh, regisztráció, amivel túlterjeszkedtünk, vagy túlmentünk, a, növeltük az ambíciószintet, hogyha szabad ebben az EU-ban megszokott szlogennel eh, kifejeznem ezt a folyamatot, tehát az egységes regisztrációs rendszer, a széndiokszid eh, eh, adatokkal kapcsolatos kérdések, illetve a szankció, szankció harmonizálás. Én azt gondolom, hogy a magyar elnökség jól láthatóan üdvözölte a parlament által javasolt módosításokat. Úgy gondoljuk, hogy ezek a javaslatok tovább erősítették a rendeletnek azon a funkcióját, hogy átláthatóbbá, ugyanakkor ellenőrizhetővé tegye a piacot, és így ösztönözze E, újabb szereplők megjelenését és a verseny tisztességét. Ezt a célt szolgálja, úgy gondoljuk, az egységes regisztrációs rendszer bevezetése és a szankciók nyilvánosságra hozatala, e, és e, az a tény, hogy a széndiokszid kótarendszer adatai az észre által elérhető válnak, ezzel ennek az új ügynökségnek a tevékenységi köre illetve az európai szabályozó hatóságokkal való együttműködés eh, lehetősége tovább bővül. Eh, természetesen nem akartunk idegen tollakkal lékeskedni, ezért nem eh, soroltam fel az észernek a magalakulását, hiszen ez a magyar elnökségtől független volt, de természetesen magas miniszteri szinten voltunk ott a magyar elnökség részéről az észer március 3-i jubianai Eh, megnyitó ünnepségén, és eh, tudom, hogy eh, valamikor igazgató úr is a vendégük lesz, talán ma, talán holnap, ma, akkor elmondhatom, hogy a vele való együttműködés is zavartalan volt, és már a kezdet-kezdetén igyekeztünk magyar szakértőkkel is a munkájukat segíteni. A Korajszka Bobinska képviselőasszony kérdésére eh, válaszolva, ez mindig nehéz eh, gyakorló apaként eh, is, hogy melyik fiára, melyik gyermekére büszke az ember. Én azt gondolom, mindazok az elért eredmények, amelyekről beszéltem korábban fontosak számunkra azonban eh, ha mégis ki kéne emelni egyet, eh, akkor elmondhatom, hogy a magyar elnökség egy nagyon speciális helyzetben volt, hiszen amikor átvettük a, gyakorlatilag az évtized elején egy első fél éves teljes, hosszú, hat hónapos elnökség eh, vezetését, akkor olyan stratégiai jelentőségű nagy dossziékkal kezdhettünk el foglalkozni, mint az energia 2020, vagy az infrastruktúra, ezzel kapcsolatosan minden olyan kérdést, amely horizontálisan érinti az energiaszektort foglalkozhattunk. Tehát talán, talán erre vagyunk a legbüszkébbek, és e, szintén arra is büszkék vagyunk, hogy az Európai Tanács e, történetében először történt meg az, hogy konkrét e, olyan tehát konkrét tematikus kérdésekkel foglalkozzon az Európai Tanács állam és kormányfői szinten, ami nyilvánvalóan egy jóval erősebb politikai legitimációt biztosít részben az egyes tanácsi formációknak, részben magának az Európai Uniónak arra, hogy ezeket a kérdésekkel konkrétan foglalkozzon a jövőben. Ennek kapcsán a 2014-es, illetve a 2015-ös határidő minden fontos számunkra részben az egységes piac megteremtésének 2014-es időpontja, mint pedig a Eh, energia szigetek megszüntetése, energiapiacok összekapcsolása, a tragikus, eh, tragikus eh, esemény Cipruson is azt mutatja, hogy nem történhet az meg, hogy bármelyik része, bármelyik tagállam az Európai Uniónak egyedül maradjon, szigetként létezzen energiaellátás szempontjából, tehát borzasztóan fontos, hogy ez a szolidaritási elem, illetve a egységes infrastruktúra kérdése az megfelelő szinten kerüljön be az európai energiaközgondolkodásba. Hát az, hogy mit ajánlanak a lengyel elnökségnek, én azt gondolom, és ezzel egy Ódi képviselő úrnak egy eh, megjegyzését eh, eh, is szeretném megköszönni, illetve jelezni azt, hogy mi magyarok nagyon különleges helyzetben voltunk, hiszen nem csak egy nagyon jól működő európai első elnökségi triónak lehettünk a befejező részei, hanem ilyen szempontból, ahogy sokszor elmondták, vezető kormánytisztviselőink, politikusaink eh, valóban 2011 eh, egy kicsit Közép-Európa éve is, hiszen az utána következő lengyel elnökséggel eh, történelmi hagyományaink okán is, de egyébként is az EU-s munka folyamataiból fakadóan nagyon szorosan eh, együttműködtünk eh, energiaterületen Pavlak eh, miniszterelnök helyettes úrral, Marcin Koroletszel és kollégáival, tehát azt tudom mondani, a lehető legjobb a kapcsolat minden egyes területen, ami a mi nagyon széles portfólióval rendelkező minisztériumaink alá tartozik, és ezzel kapcsolatban ugye Nyitrai államtitkár urat már júniusban látták információs, telekommunikációs kérdésekben, így energiakérdésekben is egy részletes átadás volt a magyar és a lengyel elnökség között. Én még délután a Regi Bizottság elé eh, megyek, ahol ma történt meg Bienkowska miniszterasszonynal az átadás átvétel, tehát ilyen szempontból nagyon szoros a munka. És néhány kérdésre csak azért nem válaszolnék részletesen, hiszen ez már lengyel elnökségi prerogatíva, tehát az ő hat hónapjuk eh, idején mi szorosan együttműködünk, de innentől kezdve az ővék a reflektorfény, tehát eh, eh, tanácsokat természetesen adunk, illetve együtt dolgozunk velük, de nyilvánvalóan az ő elsődleges felelősségük továbbvinni ezeket a fontos dossziékat. Tikaó biztos képviselőasszony kérdésére azt szeretném mondani, Eh, hogy a Nabucco ügyében, amely valóban eh, sokáig eh, egy picit úgy tűnt, hogy lelassult, mint európai projekt. Tulajdonképpen egy örömhírrel számolhatok be, hogy ez mennyire a magyar elnökségnek a része, azt nem tudom, de mindenképpen tagállamként nagyon komolyat léptünk előre az elmúlt hónapokban. Ugye az elmúlt hónapban került sor, én is ott voltam, miniszter úr is ott volt, Öttinger biztos úr is ott volt, illetve az energiaminiszterei Anabukó eh, országoknak, eh, Törökországban, Közép-Anatóliában, Kajzeriben eh, azon az ünnepélyes eseményen, ahol a török energiaminiszter meghívására a résztvevő országok kormányai és a résztvevő energiavállalatok legmagasabb szintű képviselői aláírták a úgynevezett PSA, tehát a Project Support Agreement sorozatot, amely a tagállami kormányzatok részéről biztosítja a legmegfelelőbb eh, jogalkotási technikai hátteret a Nabucco projektnek a megvalósításához. Eh, tehát eh, pont az elmúlt hónapban a magyar elnökség jelenlétével, illetve a magyar kormányzati részvétellel zajlott le egy olyan fórum, ahol a Nabucco nagyon komoly lendületet kapott ismét ugye nem kérdés, és tudom, hogy az önök bizottsága is foglalkozik eh, a eh, gázinfrastruktúrának fontos kérdéseivel. Eh, nyilvánvalóan a Nabucco, illetve a déli energiafolyosok kérdése ez nagyon fontos. Engedje meg képviselő asszony ugyanakkor, hogy a más kérdésekre is rímelve a Nabucco mellett kiemeljem az észak-déli energiafolyosónak a fontosságát, amely a úri képviselő úr által említett Visegrádi négyes számára, de egyébként egész Európa számára az egységes energiapiac szempontjából borzasztóan fontos, így szintén Eh, nem akartuk ezt elnökségi sikerként bemutatni, de önök bizonyára tudják, hogy február 3-án Barózó eh, elnök úr eh, vendége volt a Visegrádi négyek állam, illetve kormányfői, valamint Bulgária és Románia vezető, vezetői, akik létrehoztak egy magas szintű munkacsoportot az észak-déli energiafolyosó létrehozatala érdekében Magyarország részéről történetesen én vagyok ennek a e, tagja, tehát ezt a munkát jól ismerem, és nagyon-nagyon sokat haladt ez a tavalyi e, indítás óta. E, év végére azt reméljük, hogy a novemberi lengyel elnökség alatt tartandó második formális energiatanácsra már egy olyan részletes akcióterv áll rendelkezésünkre, amely három nagyon fontos energiaszektorban, gáz, olaj és elektromos áram tekintetében is már részletes fejlesztési terveket eh, tartalmaz a jövőre nézve, így ez az ellátásbiztonsági eh, diversifikálási szempontból, eh, valamint az egységes európai energiapiac létrehozatala szempontjából fontos projekt, ez mi hamarabb megvalósulhat. Ez részben válasz a határokon átnyúló energiaforrásokkal kapcsolat, határokon átnyúló energiainfrastruktúrával kapcsolatos kérdésére is. A beruházási szükségletek tekintetében természetesen szoros figyelemmel kísértük a bizottság által folytatott munkát, illetve Öttinger biztos úr által folytatott munkát, és érdekes, hogy hogyan kerül ez a MFF-fel, tehát a egységes pénzügyi kerettervel kapcsolatos tárgyalásokba. Én azt látom a folyamatban, illetve mi azt láttuk a folyamatban, hogy ezek a beruházási szükségletekben nagyon fontos, hogy az infrastruktúrális prioritásokat határozzuk meg. Nyilvánvalóan minden beruházási igényt nem lehet közpénzből sem Eh, tagállami, sem Európai Uniós eh, pénzből eh, meghatározni az alapelv, ugye a magánszektornak a részvétele. Ugye ezzel kapcsolatban az Ódi, Ódi képviselő úr által említett nagy energia cégek, nagy európai vállalatok szerepe az vitathatatlan. Carvalho képviselő asszonynak a e, kérésére, amit e, e, külön köszönök, ugye a, a Környezetvédelmi Bizottság előtt nem volt kimenő elnökségi beszámoló, nagyon fontos kérdés ez számunkra. Úgy láttuk a kankuni siker után, hogy van lehetőség arra, hogy valóban egy, egy hatásos Európai Uniós E, nyomásra újból beinduljon ez a nemzetközi e, tárgyalási folyamat, amelynek egyes szereplői, e, így mint Kína, az Egyesült Államok, illetve Oroszország vannak részelemei, amiben ellenérdekeltnek látszanak, úgyhogy azt látjuk, hogy a folyamatot sikerült fenntartani, és a bonni tárgyalások során, ahol a magyar elnökség képviselői, magyar kormánytisztviselők látták el ezt a feladatot, valóban nem egyszerű munkát végezve eh, alaposan feladták a leckét. Itt ugye két eh, eh, témáról beszélünk, egyrészt a belső Európai Uniós közös álláspont megfogalmazásáról. Ugye láthattuk a június 21-i tanácson, hogy ez majdnem sikerült, 26 tagállam egyetértett, egy tagállam végül nem, de ők is egyetértettek a, a tanácsi következtetés tervezett legnagyobb részével bizony az Európai Unión belül is vannak jelentős vitatott kérdések, eh, amelyek eh, miatt a nemzetközi képviseletben betöltött szerepünk eh, egy komoly kihívás, úgyhogy ezen az úton kívánok sok sikert a lengyel elnökségnek is ezen a területen. Úri képviselő úr által elmondottakhoz annyit tennék hozzá, hogy a két trió közötti váltás az első az Európai Unió történetében, hiszen mi voltunk az első, most a második program megszületett, Eh, ez egy nem gyakorolt példa, mi a lengyel elnökségnek adtuk át nyilván a folyamatban lévő eh, dossziékat. Eh, én úgy értesültem a lengyel kollégáktól, hogy ez a, az együttműködés közöttük is a legjobb. Érdekes lesz figyelni, hiszen ez három megint más eltérő adottságokkal rendelkező ország. Természetesen mi dolgoztunk együtt Dán és Ciprusi kollégákkal, tehát látjuk az ő erőfeszítéseiket a jövőre vonatkozóan. A energiahatékonysággal való kérdést hagytam talán a e, legvégére, mert arról e, szeretnék talán a leghosszabban e, beszélni, és ezzel le is zárnám természetesen a válaszokat, hiszen nem akarom túlságosan hosszú ideig igénybe venni az idejüket. A primer energiafogyasztásra vetítve 2020-ig csak 10%-os hatékonyságjavítás valószínű a bizottság megalapodása szerint az összeurópai szinten vállalt 20% helyett, úgyhogy eh, ahogy a közelmúltban is történt, a bizottság eh, lépéseket kíván tenni az eredeti célkitűzés elérése érdekében. Eh, én azt gondolom, hogy 2013-ban, amikor ennek az energiahatékonysági tervnek a felülvizsgálata megtörténik, akkor lesz alkalom arra, hogy megnézzük azt, hogy a 20%-os energiahatékonyság elérése érdekében a önkéntes nemzeti programok milyen módon kerülnek végrehajtásra, és ekkor kerülhet sor arra, hogy a kötelező, esetlegesen kötelező nemzeti célokra tegyen a bizottság javaslatot, ez ugye szerepel az Európai Tanács határozatában, és a bizottság által június 22-én beterjesztett javaslat erre vonatkozólag további kérdéseket Um, vet fel, amelyek kapcsolatban nyilvánvalóan a lengyel elnökség, illetve az energiaminiszterek is ki fogják uh, a véleményüket uh, nyilvánítani. Uh, az energiahatékonyságról általában fontosnak tartom azt elmondani, hogy a közszektornak példamutató szerepe van. Ennek az erősítése az egyértelmű preferencia a magyar kormányzat számára, és azt gondolom az kell legyen minden Európai Uniós tagállam kormányzata számára, de ez nem csak a nemzeti szintű vagy országszintű kezdeményezéseket illeti, azt gondolom, hogy fontos, hogy a helyi és regionális szintű fellépésekben rejlő lehetőségeket is kiaknázzuk, tehát a helyi kezdeményezéseket, a kisebb projekteket, a hálózatépítést, illetve a partnerséget is bátorítani kell. Olyan ösztönzési környezetet, befektetői ösztönzői, bátorító lépéseket kell eh, tennünk, amelyekben mind a tulajdonosok, mind a bérlők eh, érdekeltek, eh, és ez nem csak a lakóépületeket, de a kereskedelmi, illetve szolgáltatási szektort is illeti. Azt gondolom fontos az is, hogy új energiafogyasztói és termelői területek kerüljenek bevonásra, hiszen ezzel a teljes ellátási lánc lefedésre kerülne. A bizottság által nyújtandó támogatásokra és eszközökre nemzeti energiahatékonysági programokat eh, dolgozunk ki. Magyarországon eh, elkészült egyébként ez a Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terv, amelyet jelenleg eh, egyeztet a kormánynak a különböző minisztériumai. Azt gondolom, hogy a fejlődés teljes körű értékelése, illetve a további cselekvés irányítása céljából közös, egyszerű, költséghatékony és könnyen alkalmazható módszereket kell kidolgozni az energiatakarékosságnak, illetve az energiahatékonyság alakulásának az ellenőrzésére. Úgy látjuk, hogy az iparban is jócskán van lehetőség az energiahatékonyság további javítására, méghozzá meglévő szakpolitikai eszközökkel, például a kibocsátás kereskedelmi rendszerrel, az its e szel Fontosnak tartjuk azt is, hogy olyan intelligens hálózatokat, mérőberendezéseket és háztartási eszközöket nek az elterjedését segítsük, amely a fogyasztók részletes tájékoztatása kapcsán eh, enged arra lehetőséget, hogy az állampolgárok eh, eh, alkalmazkodjanak ezekhez az új célokhoz. És végül, de nem utolsó sorban már a pénzügyi kerettervvel kapcsolatban is meg kell jegyezni, hogy az uniós pénzügyi támogatási mechanizmusokat a lehető leghatékonyabban kell alkalmazni, ezeknek az összehangolását el kell érni, illetve fel kell térképezni annak a, azokat a lehetőségeket, amelyek utat nyitnak az energiahatékonyságot célzó speciális beruházások előtt. Köszönöm szépen, elnök úr. Remélem, hogy minden kérdése többé-kevésbé kimerítő választ sikerült adnom. Köszönöm szépen, Kovács úr. Minden kérdésre válaszolt, minden bizonyal, legalábbis azokra, amelyeket most feltettek a kollégák. Köszönöm még egyszer, hogy itt volt, és kérem, hogy a többi kollégának a magyar kormányban a legjobb kívánságainkat tolmácsolja. Nagyon bonyolult időkben sikerült nagyon jól együttműködnünk. Még egyszer köszönöm. Hölgyeim és Uraim! Hát, Túl gyorsan mentem tovább. Térjünk rá a következő napi rendi pontra, de nehogy elfelejtsem, még egy közlendőm lenne. A titkárságunkon folyamatosan változik a létszám, munkatársak hagynak el minket, új munkatársak jönnek. Most egy kicsit rendkívüli a helyzet, mert a titkárság két olyan tagja hagy el minket, akik nagyon régóta dolgoztak velünk. Lola Gomez asszony, és Ellen Charpentier asszony. Mind a ketten nagyon sokáig dolgoztak a titkárságon, különböző helyeken azokhoz tartoznak, akikre mindig hagyatkozhattunk a munkánk során. Nagyon sok időt investáltak a munkába, és azt hiszem itt az alkalom, hogy köszönetet mondjunk nekik valamennyiünk nevében a kiváló együttműködésért, a sok segítségért, és azt kívánom nekik, hogy az új munkájukban is ugyanolyan sikeresek legyenek, és ugyanannyi örömük legyenünk a munkában. A legjobbakat kívánom kívánom. Következő napi rendi pontunkra térjünk rá ezek után. Az Európai Unió az ITU 2012-es rádió távközlési világkonferenciára vonatkozó politikai megközelítése. Azt hiszem, meg kell említeni, hogy kísérlet történt arra, hogy a következő plenáris ülésen az eh, ITU 2012-es rádiótávközlési világ eh, konferenciájáról eh, fogadjunk el valamit. Most végül is a bizottságnak egy kérdést teszünk fel, és az itt szakbizottság nevében utána az ügyrend 115. pontjának megfelelően el fogunk fogadni egy állásfoglalást haladást a terveink szerint. Fontos, hogy az EU egy hangon beszéljen a multilaterális tárgyalásokon. Nagyon fontos, hogy tiszteletben tartsuk az EU szerződést, ezt eh, garantáljuk, és az Európai Parlament eh, pozícióját, álláspontját a frekvencia gazdálkodás eh, területén, különösen a mobil adott forgalom tekintetében egyértelműen szeretnénk megfogalmazni. Ők már kollega vezetésével folytatjuk majd le ezt a vitát és természetesen elő kell készíteni ezt a 2012-es világkonferenciát. Hökmár kollega intenzíven foglalkozott ezzel a kérdéssel, sajnos még nem ért ide, kicsit késik, nem tudunk mit változtatni. 26 módosító indítványt nyújtottak be a kollégák, és a szöveg alapján tudunk holnap szavazni erről. Ma, ha egyetértenek ezzel, azt javaslom, hogy holnap blogban szavazzunk. Hogyha senki nem emel kifogást ezzel ellen, akkor ezt holnap is így fogom kezelni, akkor időt tudunk megtakarítani, és akkor holnap e, így tudunk eljárni. Jelen pillanatban én nem tudok erről mit mondani, de Tika asszony látom, hogy szót kért. Mulțumesc, domnule președinte. Vroiam, nu să obiectez la propunerea dumneavoastră, ci doar să... Köszönöm szépen. Nem igazán mm, megjegyzésem lenne, de nem igazán tudom, hogy mi lesz a mi vitánkkal e konferenciával kapcsolatosan. Nem tudom, hogy most erről lesz egy vita, vagy nem. Ez egy nagyon fontos konferencia. mert hát itt spektrumokról beszélünk, frekvenciáról beszélünk, és nem elégséges a jelenlegi spektrum helyzet. Éppen ezért már számos esetben ismételten a parlament egy jobb kooperációt, együttműködést kér, és harmonizálást a rádiós spektrum területén. utaltunk már a spektrum harmonizációs programokról, hogy hogyan lehet kiszélesíteni a spektrum rendszert. Mindenképpen az EU nézeteit kell a továbbiakban is megvédeni. Figyelembe véve természetesen a szubszidiaritás elvét és a tagállamok feladatait jobb koordinációra van szükség, jobb elosztásra van szükség a spektrumok területén. Azt hiszem, hogy ez a, ezen a konferencián, világkonferencián majd sokkal többet kell a nagyobb interferenciákról is beszélni, amely ilyen mm, kapcsolatosan az EU tagállamok érintve vannak, valamint a nem EU tagállamok. Fontos a ö, mobiltelefon használók biztonságát is ö, elérni. Az állásfoglalásban szintén be kell venni olyan elemeket, amelyek az EU politikát tükrözik, mint például a Galileo, a GNSS projekt, tehát a navigációs program, ez is nagyon fontos, tehát a prioritások, először is a frekvencia spektrum, aztán a rádióinterferenciás problémák megoldása a határmenti területeken. Köszönöm. Hökmák már tessék, öné a szó. Köszönöm szépen, elnézést kérek a késését, de éppen egy turista busz állt itt a parlament előtt, aztán a liftek nem működtek, úgyhogy elnézést kérek a késésért. Ez egy állásfoglalásra in, utaló indítvány. Azt hiszem, hogy nagyon sokan támogatják a különböző politikai frakciókból ezt a témát. Természetesen ez egy nagyon jó dolog, de vannak azonban a, a témán belül olyan elemek, amelyek ellentmondásosak. Az utóbbi hónapban volt már vita azzal kapcsolatosan, hogy reformokra van szükség a rádió spektrumok területén, és a 2012-es rádiótátközési világkonferencia nagyon fontos lesz számosokból. Már csak azért is, mert nagyon nagy szükség van arra, hogy gondoljuk át eh, a eh, témát. Továbbá fontos az, hogy hogyan is fogunk dönteni a 2015-ös világkonferencián, eh, és már 2012-ben dönteni kell majd arról, hogy mi is lesz a 2015-ös konferencián a rádióspektrummal kapcsolatos jogalkotási szabályokat már a parlament elfogadta. De az állásfoglalásnak vannak olyan részei, amelyeket nagyon könnyen, amelyekkel kapcsolatosan könnyen egyet érthetünk, és amelyeket elfogadnak a különböző politikai frakciók. Azt hiszem, hogy nem kell túl sokat beszélni erről. Egész egyszerűen tudomásul kell venni azt, hogy ez egy olyan téma, amelyel foglalkoznunk kell, és mindenképpen köszönetet mondunk más frakciók képviselőinek is. Még hozzá szeretnék valamit tenni ehhez. Természetesen ez nincs benne az állásfoglalásban, de a jövőben elgondolkodhatnánk erről. A spektrum, a távközlés ugye az egyik leggyorsabban mm, fejlődő területe a társadalomnak, és nagyon sokszor túlságosan is bürokratikusak vagyunk, három-négy évente szervezzük meg ezt a világkonferenciát, pedig sokkal gyorsabban változik a technológia, változik a világ, változnak ezek a dolgok. Éppen ezért a globális döntésekre szükség van sokkal hamarabb, mint a világkonferenciák. Köszönöm. Verfahren. Köszönöm szépen, ez nagyon okos gondolat, minden világos, az eljárás is világos, holnap szavazunk. Ezzel a következő napi rendi pont, hatos. Sok szeretettel köszöntöm vendégünket, Potocsnik urat, az Acer igazgatóját, és azonnal kezdjük is ezt a témát. fine. So, meine Damen und Herren, Sie sehen, ich darf hier... Tisztelt Hölgyeim és Uraim, ahogy láthatják, egy sor vendéget üdvözölhetek itt. Alberto Potocsnikot, az ASZR igazgatóját, aztán a szabályozók igazgatóságának elnökét, illetve Walter Bost az alelnököt. Örülök, hogy eljöttek. Először Potosnik úrnak fogom megadni, fogom megadni a szót, és aztán kezdjük a vitát a témáról. Csak elég időt kell hagynunk a többi napi rendi pontra, úgyhogy eh, én be fogom tartani az időt sok szeretettel köszöntjük Potocsnik urat, és meg is adom a szót. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők, tisztelt európai parlamenti képviselők. Nagyon hálás vagyok ezért a lehetőségért, és nagy meglep- megtiszteltetés számunkra. 2010. júniusában ugyan ez a lehetőség már megadódott, akkor neveztek ki a az ügynökség élére, és akkor beszéltem önöknek az elvárásaimról, a terveimről, és nagy öröm számomra, hogy ma, most már itt beszélhetek a kezdeti sikerekről is a, az ügynökségünk munkáját illetően. Itt van velünk az elnök is, tehát az energiaszabályozók szabályozók ügynökségének az elnöke, valamint az alelnöke is az a nak Ha megengedik, akkor most végigmennénk az ünnökségünk munkáján, az ezen évi munkaprogramon, a jövő évi munkaprogramon, amelyet az elnökségünk el is fogadott már. A múlt találkozó óta létrehoztunk egy acer csoportot és folyamatosan ülésezik ez a kontakt csoport már múlt decembere óta, és májusban a Firencei találkozón szintén találkoztunk a kontakt csoport képviselőivel. Úgyhogy nagyon nagy öröm számomra, hogy most ma itt lehetek önök előtt. Nos, hogyha megnézzük, hogy mi történt mai napig, én Brüsszelben vettem át ezt a munkát múlt év szeptemberében felállítottam a csapatot októberben, és november 26-án aláírtuk a szovén kormányjal a megállapodásunkat. Meg kell, hogy mondjam, hogy nagyon hálás vagyok a szlovén kormánynak az együttműködésükért, a megállapodás során júniusban kezdtük el a munkát, és november végén már alá is írtuk ezt a megállapodást. Ez azt jelentette, hogy 2011. február 1-ével át is vettük Jubjanában a székházunkat, ahogy hallották már a magyar kormánytól, Hmm, e, ezen év március harmadikán kezdtük el a teljes körű munkánkat, kidolgoztuk a munkaprogramunkat, és, és ahogy látják, itt, itt van a Ljubljanai irodánk, különböző képeket látnak. Tehát március óta itt dolgozik a ö, csapatunk Ljubljanában. Ami a személyzet ö, toborzását illeti, a múlt évben elkezdődött ez a munka. Még mielőtt én beléptem volna, a bizottság elindította a személyzet felvételét. Köszönetet mondok éppen ezért a bizottság főigazgatóságának. Jelenleg 52-en dolgozunk, tehát 51 plusz jó magam. Még 10 munkatársunk fog majd csatlakozni, nemzeti szakértők is a Ljubljanai irodámban 23-an dolgoznak, van Brüsszelben is egy munkatársunk, kineveztünk már 8 munkatársat, októberig ők is belépnek, és 16 másik munkatársat szeretnék még felvenni, és ezzel az év végére le is zárul a munkatársaink felvétele, tehát ez azt jelenti, hogy 51 plusz 1, 52 munkatársunk fog az év végéig Jubjanában dolgozni, ami a nemzetiséget illeti a személyzet felvétele során nem volt kritérium, nem is lehetett. Természetesen nagyon sok nemzetiségű a csapatunk, és azt hiszem, hogy ez is egy olyan aspektus, amely nagyon fontos az ügynökség munkája szempontjából. Még akkor is, hogyha tehát nem volt célkitűzés a sok nemzetiségű csapat, de nagyon sok, sokan dolgoznak a legkülönbözőbb országokból. Nos, hogyan is valósítjuk meg a munkaprogramunkat ebben az évben, 2011-ben, ahogy tudják, számos ö, tevékenységünk van a 2011-es évre vonatkozóan, az, az alapszabályokkal kapcsolatosan, az ENCO és a ö, TSO val kapcsolatos ajánlások aztán keret irányelvek, olyan dokumentumok, amelyek a különböző ajánlásokat tartalmazzák, és ebben a munkaprogramunkban ott vannak a munkaprogramokkal kapcsolatos vélemények és ajánlások, fejlesztési tervek, a mandátumunk között van az is, hogy, hogy az interTSO kompenzációs mechanizmussal foglalkozzunk. Ezt le is vettük, majd, le is vettük a napirendről, már, aztán a belső energiapiac monitoringja, valamint a regionális kezdeményezésekkel kapcsolatos monitoring munka is hozzánk tartozik. Jövő évben elkezdjük a belső piac monitoring monitorizását, valamint a regionális monitorizást úgy szintén tehát ezzel a munkaprogrammal foglalkozunk az év végéig. Azt hiszem, hogy a legfontosabb aspektusok ezek az ügynökségünk munkája szempontjából erre az évre. Számos témát illetően, pontosabban két témát illetően elindultak már a konzultációk azon a napon, március 3-án, amikor az ügynökséget megnyitottuk. Nagyon jól halad a munka, és augusztus elején azt hiszem már három fő véleménnyel tudunk majd előállni az eljárási az anyással kapcsolatos problémákat is meg tudtuk oldani a jogszabályi kereteken belül. Jelenleg számos dokumentumon dolgozunk, amelyek körül lesz majd még vita az év során, ami a jövő évi programot illeti egy része természetesen folytatni fogja az ezen évi, a 2011-es munkaprogramot. Az ügynökség elfogadta a jövő évi munkaprogramot, az ügynökség munkája meg kell, hogy feleljen a keret irányelvek elveinek és ajánlásainak számos keret irányelven dolgozunk, az interoperabilitás például a gáz területen, ez folytatódik a jövőben is, új témákkal is fogunk foglalkozni, például a harmadik partnerekkel való kapcsolat, a gáz szolgáltatás területén, az elektromos áram területén, az ENSO és a TNDP is javaslatokat fog tenni majd a komitológiai eljárás szempontjából. Mindenképpen ajánlásokat és véleményt fogunk kidolgozni az ENCO-val kapcsolatosan, valamint a tíz éves fejlesztési tervvel kapcsolatosan a gáz területén, és a jövő évben pedig az elektromos áramszolgáltatás területén fogunk új területeket kidolgozni. Aztán a monitoring tevékenységünkkel kapcsolatosan a belső piac, az energiapiac, ahogy mondtam, olyan területek, amelyekkel kapcsolatosan eh, útmutatókat és paramétereket dolgoztunk ki már, még mielőtt a remit megvalósításra kerülne. Nagyon fontosak a regionális kezdeményezések, a különböző jogszabályok megvalósítása az energia, a gáz területén, és természetesen az együttműködés különböző formáit szeretnénk előmozdítani, és keressük azokat a remit megvalósítását nagyon nagy figyelemmel kísérjük, mind a parlament, mind pedig a tanács, és természetesen elindult már a előkészítő munka, és tervezzük a különböző tevékenységeket. Jelenleg itt tartunk, ennyit akartam elmondani, köszönöm szépen a figyelmüket, és természetesen, hogyha vannak kérdéseink, akkor szívesen válaszolok. Nagyon világos volt minden, de azért biztos lesznek még kérdések, hiszen ez az ön jelenlétének a lényege, hogy kérdezhessünk. Egy Gyürk úr. Szépen a prezentációt, igazgató úr, sok sikert kívánok a munkájukhoz. Az előbbi napirendi pont eh, kapcsán a magyar elnökség meghallgatására gondolok. Az első napirendi pont eh, kapcsán is sok szó esett az egységes európai energiapiacról. Még azt a reményünket is kifejeztük én mindenképpen, hogy talán fölváltja a szavak korszakát a, a tettek korszaka, és 2014-15-re valóban valóságá válhat az, amiről annyit eh, beszéltünk az Európai Egységes Energiapiac. Ebben önöknek eh, kult szerepük van, ez nyilvánvaló. Az önök sikere alapfeltétele annak, hogy az egységes európai energiapiac működőképes legyen. És azt is gondolom, hogy az utoljára említett eh, pont, a remit kérdése egy nagyon fontos mérföldkő lehet ezen az úton. Ezzel kapcsolatosak a kérdéseim is tekintettel arra, hogy a néppárt árnyék jelentéstevőjeként volt lehetőségem részt venni az elmúlt napokban, hetekben a remittel kapcsolatos tárgyalásokon. Mindenek előtt a felügyeleti feladatokkal, operatív feladatokkal kapcsolatban említette, mozzajlik a státuszok föltöltése. Az a kérdésem, hogy a kereskedelmi ügyletek mindennapi felügyelete milyen plusz operatív feladatokat fog jelenteni. Itt végső soron egy olyan területről van szó, amelyel nem számolhattak annak idején, amikor az észer ötlete, az ezzel kapcsolatos elképzelés megszületett. Mikorra fog rendelkezni az észer azokkal az erőforrásokkal, amelyeknek eh, köszönhetően majd hatékonyan el tudja látni ezt a felügyeletet. Van-e szükség esetleg eh, plusz erőforrásokra? Második kérdésem szintén a remittel kapcsolatban eh, nyomon követték a jogszabályalkotás, önök is látták, hogy a bizottság előterjesztéséhez képest eh, számos területen, ha úgy tetszik, túlterjeszkedtünk a jogszabály megfogalmazásakor. Ilyen a regisztrációs kötelezettség bevezetése azokban az országokban, ahol nincsen, idáig nem volt regisztráció vagy engedélyeztetési eh, rend. Mi a véleménye ennek a regisztrációs kötelezettségnek a bevezetéséről, hogyan fog ez működni a gyakorlatban elképzelése szerint. A harmadik eh, kérdés szintén a remittel kapcsolatban. Több tagállamban is jelentős befolyással bírnak az unión kívüli országokkal kötött kereskedelmi megállapodások. Hogyan lehet majd kezelni ezeket a esetlegesen harmadik ország részéről előforduló visszaéléseket a gyakorlatban? Ez a három kérdésem igazgató úr, és még egyszer sok sikert kívánok eh, mindannyiunk érdekében ahhoz a munkához, amelyre vállalkoztak. Köszönöm szépen, Enschu kollega. Köszönöm szépen. Én is sok szeretettel köszöntöm a eh, vendégeket, akik először vannak itt nálunk. Először került tehát sor ennek az ügynökségnek a tevékenységének a bemutatására. Én ott voltam az, a Ljubljánában az ügynökség megnyitásán, március 3-án, és megállapítottam, hogy az ACR a megfelelő munkakörülményekkel rendelkezik, remélem, hogy minden jól működik majd. Annyit szeretnék hozzátenni, hogy jó koordinációra van szükség a nemzeti szabályozók részéről és között, hogy ennek köszönhetően hatékony és fenntartható Európa jöjjön létre, és ennek köszönhetően elérhessük azokat az ambiciózus célokat, amelyeket 2014-re tűztünk ki magunk elé. Különös tekintettel a belső piac elmélyítésére gondolok itt. Azt remélem, hogy ez a koordináció, illetve az energia rendszerek kohézióját javítja majd. Az egyik cél, amit kitűztek önök maguk elé, az energia szigetek megszüntetése. Ez egy nagyon fontos e, cél, és ennek folyamatosan középpontban kell lenni. Tudjuk, hogy az Európai Bizottság javaslatai mellett az ACER kompetenciájának a kibővítésére kerül sor, de, illetve ez a kompetencia bővítés egyes tagállamok ellenállásába ütközik. És ráadásul az európai szerződések egyes pontjaiba is ütközik ez. Ezért megfelelő lehetőségeket kellene találnunk arra, hogy az ACER a nehéz helyzetekben, a vitás helyzetekben döntőbírós bíráskodási szerepet is vállalhasson, hogy a tagállamok közötti határon átnyúló szabálytalanságok esetében szabályozhasson, vagy megoldó szerepet játszon. Ez jelen pillanatban még lehetetlen, de talán a jövőben lehetséges lenne minden a konkrét eredményektől függ, ennek a ügynökségnek a konkrét eredményeitől. A liberalizáció a fogyasztókat kell, hogy szolgálja, a, a beruházásokat kell, hogy ösztönözze, és ne azt szolgálja, hogy egyesek egyik napról a másikra milliárdosokká válna, válnak. Ebben Európa, Romániát is említhetném példaként, ahol erre sor került. És itt bizony fölmerültek ezzel kapcsolatban bizonyos problémák, azzal, hogy a e, szerződéseket nem megfelelően e, nem megfelelően osztották szét, vagy adták ki. E, vannak bizonyos erős szereplők, akik egyszerűen megvásárolják a beruházási lehetőségeket. Azt hiszem, hogy a liberalizáció nem szabad, hogy az árak jövőbeni emelkedéséhez vezessen, és ezt önöknek folyamatosan szem előtt kell tartani. Az új alapszabálynak köszönhetően, amely az Európai Uniós energiállátást illeti, Ötinger úr egy nagyon fontos dolgot hangsúlyozott, a tagállamoknak kellenek az európai szabályokhoz igazodniuk, ez teljesen világos, Mm, azonban egyes statisztikák azt mondják, hogy bizonyos tagállamokban még bizony nagy nehézségek vannak ezen jogalkotás végrehajtásával kapcsolatban. Úgyhogy ezeknek a tagállamoknak mindenképpen hóna alá kell nyúlni, hogy a jogszabályokat gyorsabban és jobban végre tudják hajtani. Szeretném itt hangsúlyozni a konzultációs eljárásokat, amelyek koherensek kell, hogy legyenek, de hangsúlyoznám a workshopokat is, amelyek fontosak, és amelyeknek keretében a közvéleményt is meg lehet kérdezni. Emellett fontos pont az is, hogy az ACR e hozzá kell, hogy járuljon az fogyasztók tájékoztatásához azonban ezen főleg egyéni fogyasztók, vagy háztartási fogyasztók nagy része nem igazán ismeri a jogait, a saját jogait. Egy tanulmány azt mutatja, hogy az európai fogyasztóknak csak 12%-a váltott energiaszolgáltatót. Azonban az ACER ACER-nek tájékoztatnia kell az európai fogyasztókat az energiahatékonyságról. Én végül, de nem utolsó sorban szeretném hangsúlyozni azt is, hogy az ACER e, folyamatos párbeszédet kell, hogy folytasson velünk az Európai Parlamenttel, hogy e, segíthessünk az ACER-nek a céljainak az elérésében. Jelen pillanatban nagy nehézségek merülnek fel a nemzeti nagy nehézségekkel küzdenek a nemzeti szabályozók. Remélem, hogy az egyszer minden tervezett célt el tud érni, és megfelel a kihívásoknak. És remélem, hogy a 2012-es munkaprogramot sikerrel le fogja tudni zárni. Remélem, hogy ez önök ügynöksége nagy előrelépést jelent majd az Európai Unió számára, hogy ez egységesebb és hatékonyabb legyen. Köszönöm szépen, Claude Turmes következik. Köszönöm szépen, elnök úr, és üdvözlöm az igazgató urat. Először is el kell mondanom, hogy nagyon nagy hatással volt rám ez az előadás megpróbálják most elindítani az ügynökség munkáját, munkatársakat vesznek fel, és úgy tűnik, hogy jól haladnak a dolgok. Köszönöm azt is, hogy Brüsszelben egy kapcsolattartó irodát létesítettek. Én is egy kicsit próbáltam az irányba nyomást gyakorolni önökre, hiszen jó, hogyha ott, ahol a döntéseket hozzák, ott jelen van az ügynökség, és nem csak Ljubljanában. Néhány kérdést szeretnék felvetni. Itt van először is a, ez a 10 milliárd eurós összeg a több éves hosszú távú költségvetési keretben, amit energiainfrastruktúrára száll a bizottság. Nem tudom, hogy szükségünk van er-, erre az egész összegre, hiszen az energiainfrastruktúra egy szabályozott tevékenység, 40-50 év alatt megtérül a beruházás a díjakból. Mi lenne az ön tanácsa? Mit tanácsolna ön a bizottságnak? Hogyha közvetlen szubvenciókat adunk, akkor ezt csak bizonyos kritériumok alapján szabad megtenni, máskülönben ez torzulást eredményez. Tehát, hogyha valamelyik infrastruktúra kap egy támogatást, szubvenciót, akkor ennek az infrastruktúrának az üzemeltetői alacsonyabb díjért kell, hogy díjat szabad, hogy csak hogy felszámoljanak a szállítási hálózatokért, máskülönben kettős lesz a teher, egyrészt a fogyasztó, másrészt minden adófizető fizet. A másik kérdésem az um, erről a eh, TSO kompenzációról örülnék, ha még mondana valamit. Ez is részben az ön eh, felelősségi körébe tartozik. És a költségek határon átnyúló allokációjával kapcsolatban sokaktól azt halljuk, hogy valamilyen mechanizmusra van szükség, hogy az infrastruktúra határon átnyúló költségeit is megfelelően tudjuk valamihez hozzárendelni. Mi az ön véleménye erről? A harmadik kérdésem a gázpiacokra vonatkozik. Én csodálkoztam azon, nagyon sokat ruházunk be Európán kívüli vezetékekbe, és olyan keveset Európán belüli gázvezetékekbe, hogy Európán belül is elmehessen a gáz egyik helyről a másikra. Mit kíván ő tenni azért, hogy javuljon a gáz helyzete a belső piacon, vagy egyáltalán a e, gázpiacon? Azután Európában mi a legolcsóbb módja az villamosáram termelésnek? Nem láttam a programjában semmit, ami a keresletre való reagálásnak lenne tekinthető. Tehát az elosztó hálózatok üzemeltetőiről mit mondunk? Az helyes, hogy a TSO-k szintjén is több beruházásra és koordinációra van szükség, de mi a helyzet az elosztó hálózatok üzemeltetőivel? Itt van ez az egész játék, hogy korszerűsíteni kell Európában a villamosáraműség átinfrastruktúrát, a hálózatokat. Köszönöm szépen. Most pedig nagy meg nagy, nagy megtiszteltetés számomra, hogy akkor a bizottságunk tagjainak adom meg a szót. Az Európai Parlament alelnöke is itt van, tehát Charles, aki az ITRE bizottság tagja volt sokáig. Köszönöm szépen ezt a kedves bevezetőt, és természetesen ennek a bizottságnak én elnöke voltam, és az alelnöki posztra is gondolhatok. Azt hiszem, hogy már régen elkezdtük ezt a vitát, de talán az óra nem jól működik, hogyha jól ránézem. Igen, igen, megállt az óra, megállt. Azt szerettem volna, hogy, hogy akkor ez fontos legyen. Nem. Tehát eh, ez először is akkor. Köszönöm Potocsnis úrnak eh, és a kollégáinak, hogy eljöttek ide. Nagyon jó itt látni önöket, és eh, szeretném önöket emlékeztetni arra, hogy a jog jogszabályba belevet, mindenképpen bele kell majd ezeket az elemeket is venni, tehát hogy önök eljönnek ide, és elmondják a különböző problémákat, a tevékenységet, tehát itt semmiféle problémáról nem beszéltek, és ez a hír végül is, ha nincs hír, az jó hír, ahogy mondják. Az önök számára is jó az, hogyha eljönnek ebbe a szakbizottságba, függetlenül a bizottságtól. Fontos az, hogy fenntartsák a függetlenségüket. Én, mint politikus, a 10 éves TYNDP, tehát a 10 éves programban vagyok érdekelt, valamint az ENSO DP-ben. Az energia egy hosszú távú vállalkozás, tevékenység, és nem tudom, hogy vannak-e további megjegyzéseik a fejlesztési tervekkel kapcsolatosan, vannak-e új lehetőségek, és ez a tíz éves időszak, ez egy megfelelő időszak. Például a beruházási irányelvvel kapcsolatosan a villamos áram területén 15 évet vettünk be ahhoz, hogy új infrastruktúrát alakítsunk ki a piaci feltételeknek megfelelően vannak-e újabb fejlemények, és egyáltalán a szabályozók, mint szabályozók a transmissziós és az elosztási rendszerekkel hogyan is működnek együtt. Nagy öröm számomra hallani azt, hogy, hogy a megállapodásuk alapján jól folyik a munka, és az ünnepségekkel foglalkozó parlamentközi csoport is részt vett ebben a munkában. Ahogy önök tudják, bizonyos ügynökségek elég távol esnek Brüsszeltől, mármint a székhelyük távol esik, és azt is javasoltuk, hogy az önök ügynökségeit Brüsszelben kerüljön kialakításra. Tehát a mm, megállapodással kapcsolatosan, tehát jó, jól, jó hallani az, hogy jól működik minden. A harmadik kérdésem vagy megjegyzésem az ügynökségek szerepét illeti az N-1 terén. Nem tudom, hogy gondolkodtak-e erről. Azt hiszem, hogy a transmissziós rendszerek és operátorok szempontjából nem igazán tudom, hogy hogyan is biztosítják az interfészt bizonyos események, esetek kapcsán. Ilyen sor került nem is olyan régen tagállamban. Egy mediterrán, földközi tengeri tagállamról van szó. Köszönöm, Claude ahogy Claude is mondja, tehát volt egy tagállamban, tehát bezártak egy atomerőművet, és a kérdésem ezzel kapcsolatosan az, hogy a, hogyan is tekintenek a Ilyen esetekben az ügynökség szerepére a szabályozók bevonják a szabályozókat ebbe az egész koordinációs rendszerbe, vagy nem? Köszönöm, elnök úr. Gut, danke schön, dann darf ich... Köszönöm szépen, akkor most, ha megengedik. Potocsnik úrnak adom vissza a szót. Nagyon sok kérdést kapott. és Mokus is szeretne válaszolni a kérdésekre. Nem tudom, Potosnik úr kezdi? Vagy Mokur? Tessé. Tessé. Tessék. Chairman, thank you. Elnök úr, köszönöm szépen. Először is szeretnék gratulálni Csicsiszter, Csicsiszter úrnak az alelnökségéért. Ebben a bizottság, ezt a bizottságot ő vezette, és nagyon sok sikert ért el. Én kértem szót először, ugyanis a kollégák nevében szeretném elmondani, és ez nem hizelgő szavak, de nagyon hálások vagyok azzal kapcsolatosan, amit a parlament tett az utóbbi években az energia terén. A pozíció jelentős mértékben javult ezen a területen az egész energia szektora vonatkoztatva. Szeretném azt is aláhúzni, mellesleg ezzel kapcsolatosan kérdések is voltak, hogy a nemzeti szabályzó hatóságokkal és az ügynökséggel nagyon jó a kapcsolat, tehát a, a két fél között. A nemzeti szabályozó hatóságok nagyon sok munkát végeznek el, és az ügynökségek munkája tükrözi a nemzeti hatóságok munkáját is. A nemzeti szabályozó hatóságok segítik az ügynökség munkáját és itt rendszeresen bocsátanak rendelkezésre például a találkozókon minimális költségek mellett üléstermeket. Nagyon jó az, az együttműködés a tehát a szabályozó hatóságok között és az ügynökség között és az imiségen kívül is kiegészítő kapcsolatrendszerről van szó, nem pedig versenyről. Nem láttam semmiféle versenyt. Hogyha megengedik, akkor át is tennék az első kérdésről a másodikra. Ami a koordinációt illeti, azt hiszem, hogy látható a javulás a koordináció területén is. Már hát csak azért is, mert nagyon sokat találkozunk, havonta két napot, vagy még többet, és ez is elősegíti a koordinációt természetesen erre eh, szükség is van, mert az összes energia szektorban nagyon nagyok a kihívások, de vannak más területek is, ahol eh, függetlenül működünk a nemzeti szabályozóktól, például a nemzetközi eh, területeken, nemzetközi aspektusokat figyelembe véve nagyon jók a kapcsolatok az egyes országokkal, például az USA-val, a, Oroszországgal, vagy pedig a multinacionális kapcsolataink is jók. Megfelelő módon valósítjuk meg a különböző energiacsomagokat. A tagállamok bizonyos tagállamok nem biztosítják a mm, független munkát. Éppen ezért fontos az, hogy felügyeljük ezeket a területeket. Nagyon röviden szeretném érinteni a kompetencia kiszélesítésének kérdését. Ezt is felvetették hogyha a szuverenitás kérdést nézzük, hogyha a politikai aspektusokat nézzük, akkor azt látjuk, hogy az együttműködés dimenziója mindenképp mindenképpen azt kívánja meg, hogy nagyobb legyen az együttműködés, a koordináció, és azt hiszem, hogy ez egy nagyon természetes folyamat. Sok területen látjuk a, egyfajta védelmi, védekező rendszert a nemzeti hatóságok részéről. Köszönöm. Megpróbálok válaszolni a kérdésekre, de természetesen a kollégáim majd segítenek. Györk úr a remit témában érdekelt itt elsősorban, milyen típusú tevékenységet ö, szeretnénk elvégezni. Ahogy mondtam, számos ö, szabályzó ö, készít elő egy úttörő ö, tanulmányt a piaci felügyelettel kapcsolatosan, és majd megnézzük az eredményeket, és levonjuk a megfelelő konzekvenciákat, és ki fogjuk dolgozni a saját eljárásunkat. Itt két dimenziót látunk, az egyik az, hogy, hogy az az NR e, kooperációt mindenképpen mozdítsuk elő, analitikus felelősségünk is van. Az én célkitűzésem az lesz, hogy az NRA-kat bevonjuk mindenképpen a, a különböző piaci manipulációk elkerülése véget, és egy olyan rendszert szeretnék kialakítani, amely nem kényszeríteni akarja a jogszabályokat, hanem megvalósítani azokat. Fontos az, hogy a piaci fejleményeket, a kereskedelmi elemeket értékeljük, és a bizottság javaslatokat tesz regionális téren is, 15 kiegészítő munkatársat ajánlott, de nem volt teljesen világos számomra, hogy mindez mit jelentene, de úgy gondolom, hogy 15 munkatárs kevesebb, mint amennyire szükségünk lesz. Az USA-ban vannak már tapasztalatok, a az európai tapasztalatok körülbelül megfelelnek az ottani tapasztalatoknak. Tehát meg kell néznünk pontosan, hogy az erőforrások terén mindez mit jelentene. Én úgy gondolom, hogy 40 és 60 munkatárs között kellene ezt a számot meghatározni figyelembe véve a javaslatot is. Természetesen üdvözöl, üdvözöljük a sokkal konszisztensebb regisztrációs rendszert a piaci szereplők, kereskedők, ellátók terén Európában. Persze azt szeretnénk, hogyha, hogyha egy egységes úgymond útlevélrendszer létezne ezen a területen Európában, ami a kereskedelmi, kereskedelmi kapcsolatokat illeti harmadik országokkal. Hát meg kell nézni, hogy milyen területek vannak természetesen. Fontos, hogy ne legyen semmiféle jogkézag a jogszabályokon belül e témával kapcsolatban a piaci felügyelet fenntartásával, mert ez alapvető. Hogyha átérhetek most akkor a liberalizációs témára, és egyáltalán hol is tartunk bizonyos aspektusok terén, például a kis kereskedelem, verseny, és így tovább. Azt hiszem, hogy a nemzeti szabályozók az ügynökség és a bizottság meg kell, hogy osszák a felelősséget ezen a területen. A megfelelő elosztást kell biztosítaniuk. A bizottság tanulmányozza is ezt a témát, mint ügynökség a határokon átnyúló témákkal foglalkozunk, nagy kereskedelmi szinten, de nem nagy, csak nagy kereskedelmi szinten, hanem minden olyan területen, amikor felmerül valami, probléma természetesen nemzeti szinten meg kell erősíteni nemzet, a függetlenséget a nemzeti szabályozók, szabályozhatóságok munkáját segítjük, elkezdtük már ezt a munkát, és a legjobb tapasztalatokat szeretnénk megvalósítani. Ez csak néhány ötlet azzal kapcsolatosan, hogy az ünnökség mit is tesz, hogyan is fog működni. Mindenképpen meg kell nézni azt, hogy a belső piacok jól működjenek, hogyan működnek, és nagyon kiváló az együttműködésünk az Európai Bizottsága és a nemzeti szabályozó hatóságokkal is közösek az érdekeink. Most pedig hogyha megengedik, akkor én két kérdésre válaszolnék ugye a remitre. A remit egy nagy kívás az ügynökség számára. Új felelősségünk van ezen a területen, és el kell ismerni azt is, hogy ez egy kihívás a nemzeti szabályozók számára is, mert előzetesen nem volt ilyen típusú feladatuk, tehát nemzeti szinten is az azt jelenti, hogy fel kell építeni bizonyos kompetenciát, bizonyos rendszert, személyekre, munkatársokra van szükség, össze kell az adatokat gyűjteni, elemzéseket kell elvégezni a piac piaci visszaélésekkel kapcsolatosan mindenképpen jogorvoslatot szeretnénk elérni, és meg szeretnénk oldani bizonyos problémákat az ünökség és a nemzeti szabályozók szintjén a határokon átnyúló témákat illetően lesznek majd olyan emberek, akik felügyelni fogják ezeket a rendszereket, az utóbbi hat-hét hónapban egy úttörő tanulmányt indítottunk el. Meg kell nézni, hogy ha majd a jogszabály megvan, hogyan lehet a kívásoknak megfelelni a harmadik országokkal kapcsolatosan a kereskedelmi kapcsolatokat illetően itt nem az a fontos, hogy ki a tulajdonos, de a remit belül természetesen ugye látjuk azt, hogy vannak olyan területek, amelyek kívülesnek a remiten, például, hogyha egy német cég Szing- Szingapurban állít fel valamilyen rendszert, ami a gáz infrastruktúrát illeti. Tehát a gáz infrastruktúrával kapcsolatban itt elsősorban arról van szó, hogy megfelelő legyen a gáz ellátás Európában, hogy az összes gázvolument szállítani tudjuk Európába, és úgy gondolom, hogy nem kell itt kiépíteni több száz vagy ezer kilométer gázvezetéket, megvannak már a kiépített rendszerek. Azt hiszem, hogy többé-kevésbé ennyi. Hogyha megengedik, akkor én leszeretném zárni a, ezt a témát. Törmesz úr is feltett néhány kérdést erről a 10 milliárdról, amelyet az infrastruktúrára szántunk. Hiszem, hogy itt nem lesznek kettős kifizetések. De mindenképpen szükség van a kritériumok kidolgozására, annak érdekében, hogy a lehető leghatékonyabb módon osszuk fel ezt az összeget természetesen. A felelősséget nem fogják kivenni a kezünkből. 2018-as jogszabályok az ACER-nek egy sokkal átfogóbb szerepet képzelnek el. Éppen ezért fontos az, hogy a határokon átnyúló munkát is, és tevékenységet is kidolgozzuk. Az elosztó hálózat üzemeltetővel kapcsolatos kérdésre szeretnék reagálni. Ez nem a mi kompetenciánk. A DSO-k bizonyos szempontból talán hozzánk tartoznak, de nem igazából, tehát nekünk nem kell foglalkoznunk az elosztóhálózati üzemeltetőkkel, de természetesen kommunikálunk velük, és tudjuk, hogy ők nagyon fontos részei a rendszernek és amennyiben a rendszer üzemeltetés egészéről van szó, akkor természetesen ők is nagyon fontosak a számunkra. Tíz éves fejlesztési terv, nos nem tudom, hogy itt most a tíz év vagy a tizenöt év lenne megfelelő. Ez a tíz év valószínűleg jó időtáv a probléma kezelésére. Nyomon követjük a fejleményeket, véleményeket, ajánlásokat dolgozunk ki az ENCOK kérésére, és várjuk az encoktól és az inex a választ még ebben a hónapban, illetve jövő hónapban a konzultáció zajlik, és biztosak vagyunk abban, hogy ebben a körben jobbak voltunk, mint az előzőben, és a következő kör még jobb lesz. Az események, előre nem látható eseményekkel kapcsolatban a tso ok szabadon kell, hogy tudjanak fellépni, és mi olyan támogatást adunk, amit csak tudunk nekik, annak érdekében, hogy az ilyen rendszerhibákat minimálisra tudjuk csökkenteni. Köszönöm még egyszer a lehetőséget, hogy itt lehettem. A parlament és ez a szakbizottság volt eh, legszorosabb szövetségesünk és legnagyobb támogatónk, amit ezúton is köszönök. Potosnyik úr, Szeretnék köszönetet mondani önnek, Lord Moknak is, és Bolc úrnak is köszönöm, hogy ismét, illetve van, aki először volt itt, bízom benne, hogy nem utoljára, hiszen azért itt megvitatásra kerülő kérdések továbbra is a napi renden maradnak. Köszönöm, és ezzel megyünk tovább, következő napi rendi pontra térünk rá. Ez a következő pont, Skacimakakis kollega rövid jelentése arról, hogy hogyan is állnak a tárgyalások a tanácssal, az energiapiacok integritása és átláthatósága témakörében. Nehezen mondtam ki, de azért sikerült elnök úr, a remit, a rövidítése ennek a projektnek. Én sikerről számíthatok be. Szeretném elmondani, hogy néhány ülő kollégával együtt sikerült elérnünk, hogy első olvasatban a remit rendeletben meg tudtunk állapodni. Csak egészen röviden szeretnék kitérni a talán a legfontosabb számunkra és legfontosabb pontokra. Az első az, amiről Potosnik úr is beszélt, a regisztrálás kérdés kérdése. Igen, egy egyszerűbb, könnyítettebb formában, egy engedélyezési rendszer keretében lesz regisztráció, nemzeti és európai megoldást már körvonalazódik, és az átszernek is meg lesz a saját feladata. Sikerült bevenni a remit rendeletbe az emissziókereskedelmi rendszert, a bizonyos adatokhoz való hozzáférés kérdését is megoldottuk, és ez nagyon jó hír. Ami a szankciókat illeti, itt egy egységesítésről tudtunk kezdeni beszélni, de hogy legyenek minimális szabályok. A parlament számára az a legfontosabb, hogy ezek a büntetések eh, a kárt kell, hogy kompenzálják, eh, tehát hogy a fogyasztóknak okozott eh, károkat, károkra hivatott kártérítést jelenteni. Ez volt a parlament számára a legfontosabb. Hogy mi a kapcsolat az átszer és a nemzeti szabályozóhatóságok között? Nos, itt sikerült világossá tennünk, hogy az igazgató függetlensége, ugye az igazgatót most ismertük meg, a függetlenségét erősíteni kell. És az eltér az átszer rendelettől, tehát ez, ez is a remitet még erősebbé teszi. Hallottuk azt, hogy az ACER-nek esetleg több munkatársa van szüksége a remit zöggenőmentes megvalósításához. A közeljövőben ezt tudjuk majd kezelni. A delegált, illetve feladandós a jogi aktusok és a végrehajtási jogi aktusok kérdése mindig nehéz terület a parlament számára. Itt elsősorban megint csak az átszer erősítésére koncentráltunk ezzel kapcsolatban is. Végül a benfentes kereskedelem kapcsán sikerült elérnünk azt, hogy annyira világos lett most a szöveg, hogy a e, szankciók alóli kivételeket arra koncentráltunk, hogyha előre nem látható e, rendszer kihagyások e, miatt következett bezavar. Szeretnék még egyszer köszönetet mondani a magyar soros elnökségnek, akikkel tárgyaltunk, a bizottság is sok támogatást adott. Nem volt könnyű dolga a magyar elnökségnek, a tagállamok ott szorongatták őket, ahol tudták, és Gyürk úrnak szeretnék külön nagy köszönetet mondani. Nagyon fontos volt az ő részvétele, hiszen ő magyar, és ezért tehát legrövidebb szolgálati úton vele lehetett sok mindent gyorsan megoldani, és pszichológiai szempontból is fontos volt az ő részvétele. És ennek is köszönöm elnök úr a részvételt. Mindig nagy humorral és cél tudatosan vezette a tárgyalásokat. Ön nélkül nem sikerült volna ilyen gyorsan dűlőre jutni jutnunk. Még egyszer köszönet. Én vagyok utoljára hivatalosan jelen az ITRE szakbizottságban, ezt ön tudja, elnök úr, el fogom hagyni az ITRE-t, ezért köszönöm a kollégáknak az együttműködést, és köszönöm a figyelmüket. Én is köszönöm a projektet is, jó, hogy sikerült így lezárnunk és szeretném megköszönni a valóban nagyon jó, megbízható munkát itt a szakbizottságban. Hát a világ néha elég bonyolult tud lenni, most is ez a helyzet, de majd másút találkozunk majd önnel, és hát mert az ön frakciója valakit delegál ön helyett ebbe a szakbizottságban, most sajnos ez volt a helyzet. Claude Tömens. Tiéd a szó. Hát mindig aggályosnak tartom az ilyesmit. Azt kell, hogy mondjam, hogy én azért nem vagyok annyira elégedett az eredménnyel. Elsősorban azért, mert kicsit gyanakóvá tesz. Ugye az elnökség azt mondja, hogy borzasztó sokat sikerült elérniük a tárgyalások során. Azt kell, hogy mondjam, kicsit az volt a benyomásom, hogy a tárgyalások során eh, kicsit eh, talán eh, túl könnyedén, túl sokat adtunk a tanácsnak, és ez volt az egész tárgyalások során volt egy ilyen érzésem. Persze voltak nagyon jó gondolatok, a missziókereskedelem, a regisztráció, de tulajdonképpen az az esély, hogy a remitet felhasználjuk arra, hogy strukturálisan is rendbe tegyük a e, gáz és e, áram kereskedelmet, ami most már nagyon gyakran, e, ugye OTC-nek hívják over the counter, de ehelyett inkább under the counternek hívhatnánk, tehát az igazi kereskedelmi áramlatokon kívül bonyolódik. De nekem jobban tetszett volna, hogyha egy kicsit messzebb tudtunk volna menni, és több eredményt értünk volna el. Hát mindegy, most ennyiben tudtunk megegyezni, csak bízhatunk abban, hogy az ACER elég munkatársat vehet majd fel. Ez nagyon fontos. A mi egyik feladatunk is az lesz, hogy a költségvetés tárgyalása során jövőre is és rendszeresen nézzük meg, hogy az a jelentőség, a teljes feladat, amit az egyszerre ruháztunk, azt el tudja látni, és ezt csak akkor tudja ellátni, hogyha elég munkatársa van, elég nagy a létszám. Hát remélem, hogy ezzel a kis fájdalomdíjjal végül is az európai fogyasztók számára is pozitív eredményekkel zárul majd ez. Még egyszer köszönet a rapportőrnek, az elnöknek és mindenkinek, akik részt vettek a tárgyaláson. Gyürk kollega. Éppen eh, elnök úr, nem tervezem, hogy hozzászóljak legfeljebb csak azért, hogy köszönetet mondjak a jelentéstevőnek a, a munkájáért, eh, de miután Claude Turmes hozzászólt, hallhatom meg, hogy, eh, hogy pár szót mondjak. Nyilván a vitát újrakezdeni nem lenne értelme. Én inkább csak megnyugtatni szeretném őt, és azt mondani neki, hogy eh, meggyőződésem szerint elértük a maximumot, amit eh, el lehetett érni ezen szabályozás kapcsán, azokban a kérdésekben, amelyeket ő itt most fontosnak eh, nevezett meg, de amelyek nem mind tartoznak szándék szerint legalábbis ezen szabályozás eredeti hatáskörébe ő amellett érvelt, hogy tágítsuk ki ezt a szabályozást, újabb kérdéseket vonjunk be, és ezekben is célokat jelölt meg. Szerintem jól tette, és szerintem azt a lehetséges kompromisszumot értük el, ami ebben a, a szituációban, ezen szabályozás kapcsán a maximum volt, ezért ő is megnyugodhat, nyugodt lehet a lelkiismerete, mindannyiunké. Rövid idő alatt, de egy igen jó minőségű jogszabály született, Örültem, hogy ebben részt vettem, és még egyszer köszönöm szépen a, a jelentéstevőnek, hogy a kötelezettségén túlmenően is bevonta az árnyék jelentéstevőket ebbe a munkába a magyar elnökséggel való egyeztetés folyamán. Gut, ich bedanke mich. Én is köszönöm mindenkinek. Nagyon ritkán fordul elő, hogy mindenki egyformán elégedett valamivel. Általában az szokott lenni, hogy a, megpróbáljuk a maximumot elérni, hogy végül is mindenki most ünnepel, a tanács is, az elnökség is jó. Hogyha a legfontosabban sikerült megegyezni, akkor végül is ez a valósághoz legközelebb álló megoldás. Köszönöm, és most megyünk tovább a hetedik nap pirendi nyolcadik napi rendi pont, Lena Kalecká-Bobinszkászony jelentése. Először neki adom meg a szót, és megpróbáljuk még ezt a kérdéskört is ma megvitatni. E, dziękuję bardzo, e, panie przewodniczący. E, Köszönöm szépen, elnök úr. Angolul fogok beszélni. Ez egy kompromisszumos javaslat a kollektív jogorvoslattal kapcsolatban, ezt támogatja mi a mi szakbizottságunk is. Egyesek nem igazán támogatták a kollektív jogorvoslatot. A legfontosabb érv az volt, hogy megnyithatja ez a visszaélések előtt az utat, Azonban én ezt nem igazán látom, ezt a lehetőséget, mert szerintem a kollektív jogorvoslat fontos eszköze a fogyasztóknak, illetve a KKV-knek a jogaik megvédése esetében. Az egy eh, kollektív jogorvoslattal kapcsolatos előnyök nagyobbak, mint eh, a visszaélés kockázata. Ezért egy Európai Uniós szintet kellene eh, megcéloznunk. A, persze a garanciák nagyon fontosak, a visszaélés, a jogorvoslata való visszaérés, vagy pereskedési visszaélés ellen. Világos szabályokra van szükség, joghatósági szabályokra eh, és elfogadhatósági szabályokra, eh, az eh, befogadhatóság kritériumaira. Világos kritériumokra van szükség. Például meg kell határozni, hogy a nemzeti hatóságok, illetve a nem kormányzati szervezetek milyen körülmények között vehetnek részt ebben. Másodszor garantálni kell azt is, hogy a jogi költségeket fedezni tudják a jogorvoslatot kérők, harmadszor pedig világos joghatósági szabályokra van szükség, el kell kerülni a fórum shoppingot, a legkedvezőbb igazságszolgáltatási fórum kiválasztásának lehetőségét. Hogyha ezeket a kritériumokat megfelelően használjuk, akkor ez egy jól működő rendszert kell, hogy garantáljon. Soha nem tudunk százszázalékosan biztonságos rendszert garantálni, de ezek a, ezek a garanciák lehetővé teszik azt, hogy az Egyesült Államokban alkalmazott visszaéléseket, vagy gyakorta felmerülő visszaéléseket elkerüljük. Mind a cégek, mind pedig a fogyasztók bízhatnak a rendszerbe, amely a jogokon és a kötelezettségeken alapszik. Egyes kollégák még előbbre vinnék ezt az ügyet az Európa szerte megvalósuló 100%-os harmonizációval. Én ugyan ezzel egyetértek, de nem hiszem, hogy ez egyáltalán lehetséges, mert az európai jogrendek nagyon különböznek egymástól. Úgyhogy egy olyan rendszert kellene elérnünk, amely európai szinten közös rendszer, de minimum standardeken alapszik. És az Európai Bizottságtól pedig iránymutatásokat várunk, és a tagállamoknak kell dönteniük, hogy egyes ajánlásokat elfogadnak vagy nem. Így ezzel a szubszidiaritást tiszteletben tartjuk, és az alapvető fogyasztóvédelmet megvalósítjuk Európában. Elnök úr, a kollektív jogorvoslat egyszerűbbé kell, hogy tegye a, jog, a jogi eljárásokhoz való hozzáférést, azonban gyakran gyenge a rendszer, és a fogyasztóknak lehetőséget kell adni arra, hogy döntsenek, hogy melyik úton kívánnak elindulni. Köszönöm szépen, és várom a módosításokat csütörtökig. Köszönöm, elnök. Hol hogy tessék? Köszönöm szépen. Először is annyit szeretnék mondani, hogy nagyra értékelem ezt a véleményt, és nagyra értékelem Kolárszka Bobinska munkáját. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon erős és nagyon részletes vélemény, nagyon átfogó vélemény, különös tekintettel, ami a garanciákat illeti. Egy dolgot említenék, amit nagyon nagyra értékeltem, mégpedig a kritériumok korlátozása, amelyek alapján a felépés tárgyát képező ügyben eh, fel, eh, milyen testületek kezdhetnek kollektív jogorvoslatba. Az Egyesült Államok példáját figyelembe véve, ez nagyon fontos eh, szempont egy lehetőség azt mondani, hogy csak azok vehetnek részt, eh, akiket érintett a eh, jogorvoslat tárgyát képező fellépés, eh, nem pedig olyanok, akik eset, akiknek bármilyen egyéb érdeke függ, fűződik hozzá. Én be fogok nyújtani módosító javaslatokat, van egy fogyasztói csoport, illetve kis- és középvállalkozások, amelyeknek nagyon nagy előnyt jelent a kollektív jogorvoslat, mert nincs annyi pénzük, ugye, hogy önállóan jog eljárásokat kezdjenek, úgyhogy ezzel csökkentjük a bírósági eh, eljárások költségeit, egy főre jutó költségeit, és ez nagyon fontos. Az Európai Bizottságot arra kérem, hogy a KKV-knek támogatási lehetőségeket dolgozzon ki annak érdekében, hogy ezek valóban bírósághoz fordulhassanak, hogy a bírósághoz fordulás ne csak elméleti lehetőség legyen, hanem valóban a gyakorlatban, hogyha panaszuk van, ezt megtehessék. Másodszor a kollektív jogorvoslatot szeretném kiegész, kibővíteni, vagy kiterjeszteni a környezetvédelmi jogra is. Ez egy olyan dolog, amelyben, ahol gyakran előfordul az, hogy különböző szabályok, illetve hogy különböző esetek merülnek fel Például a légszennyezés, illetve általában a környezetszennyezés érinti fogyasztókat, illetve cégeket Magyarországon ez előfordult határon átnyúló módon a Duna vizének szennyezettségével. És itt biztosítani kell a szennyező fizet elvét a határon átnyúló esetekben is. Végül pedig ami azt illeti, hogy opt-in vagy opt-out valósuljon meg a kollektív jogorvoslat esetén, én azt szeretném, hogyha mind a kettő lehetséges lenne, és, egy, és a bíró dönthetne arról, hogy melyik a legjobb opció. Bár sok esetben az opt-in jobb megoldás lehet, de vannak bizonyos olyan körülmények, amelyek között az opt-out lehet az egyetlen módja annak, hogy mindenki, hogy bárki panaszt nyújthasson be. Főleg akkor, hogyha az egyes kérelmek alacsony értéket képviselnének, de sok embert érintene a jogorvoslat tárgya. Tehát a nagyon sok fogyasztót érintő projektekre gondolok itt, ahol a fogyasztók összeállhatnak, szerveződhetnek és közösen nyújthatnak be e, jogorvoslatot. Az információ ezekben a, ezen körülmények között rendkívül fontos. Köszönöm a e, vélemény készítőjének a munkáját, kiváló véleményt olvashattunk. Elnök, köszönöm szépen. Csütörtökön csütörtökig lehet benyújtani a, a módosítási javaslatokat. Claude Turmes és Grosztett asszony. Claude, tessék. Megadom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is köszönöm szépen Lénának, szóval nagyon jó kiegyensúlyozott véleményt. Tudom, hogy a frakcióban nem sok mindenkit érdekel a kollektív jogorvoslat kérdése sok esetben nem is könnyű megvalósítani. Azt hiszem, hogy ez egy olyan téma, amelyel kapcsolatosan azt kellene tudni, hogy a bizottságnak mik lesznek a következő lépései. A, van egy keret jogszabály, aztán vannak szektu- ágazati megközelítések. Ugye a kereti jogszabályjal az a probléma, hogy az annyira részletes, és nem igazán fedi le az összes ágazatot, amely ilyet le kellene, hogy fedjen. Az árnyék jelentős tevőkkel is tárgyalni kell majd még a véleményünkről, és mert azt hiszem, hogy az ágazati specifikus jogszabályra van szükség a verseny területén, ahogy Fiona hol is elmondta, a környezet terén sokkal inkább célzottabb eszközé kell tennünk ezt a témát. A két szakaszos eljárással kapcsolatosan terjesztettünk be módosítót. Sok volt a kritika már. Ez a két szakaszos teszt eljárás mit is jelent? Az érintett, leginkább érintett országokban vizsgálatot kell tenni az első szakaszban, és meg kell alapítani a felelősséget. Aztán a KKV-k vagy polgárok más országokból szintén kompenzációt kérhetnek. Ez egy olyan rendszer, amely mellett a Párizsi ügyvédi kamara is kiállt, a német bírók is kiálltak, a francia szenátus is elkészített egy jelentést, és a német szenátus, a Bundesrat szintén egy olyan megközelítés ez, amelyet nagyon sokan támogattak a tagállamokban is igaza van, amikor arra eh, mutat rá, hogy megvan a forum shoppingnak a kockázata, és mindenképpen szükség van eh, jogszabályokra, hogy ezt, hogy ezzel foglalkozhassunk, itt nem csak a polgárok és a KKV-k esetére vonatkoztatva. Aztán van egy olyan terület, eh, ahol mi nem értünk egyáltalán egyet a véleménnyel, ez a vesztes fizet elv. Fiona felvetette azt, hogy már most is nehézségek vannak, például kifizet, megtalálni a megfelelő forrásokat az ügyvédek kifizetésére. Sok esetben ő itt akár 10-15 ügyvédről van szó, és hogyha a vesztes fizet, akkor ez egy további problémát jelent, további terhet ró az érdekelt. Mondjuk egy 15 fős csapatot elutaztatni valahova, hát egy nagyon-nagyon sokba kerül. Tehát nagyon sok pénzt is veszthetünk, a, hogyha a bírósághoz fordulunk, ezen elv alapján, hogy ez hatalmas akadályokat eh, állít eh, a KKV-k elébe, de a polgárok elébe is. Úgy gondolom, hogy megáll, meg kell találni a megoldást, és nekem azt tanácsolták, hogy hogy legyen egy európai jogorvoslati eh, jogszabály vagy rendelet, amely, amely tisztázná ezt a kérdést, és eh, a kollektív jogorvoslat eh, szereplőit segíteni. Tehát eh, nyújtottunk be módosító indítványokat, és természetesen várjuk a tárgyalásokat. Nagyon optimisták vagyunk, reméljük, hogy a közös megoldást meg fogjuk találni. Köszönöm szépen. Grosztet asszony. Merci beaucoup, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr. Már néhány év óta foglalkozunk ezzel a kollektív jogolvaslati témával, és mind, az Európai Parlament mindig elhúzta ezt a kérdést. Nekem aggodalmaim vannak a témát illetően, mert belekerültünk egyfajta forgatagba, és nem igazán tudjuk, hogy hogy fogunk ebből kikerülni. Az angol száz jog alapján ö, dolgozni, hát még egy plusz aggodalmat jelent. A jelentéstevő számos ö, aspektusról szól. Természetesen vannak olyan területek, ahol a kollektív jogorvoslatot el kell fogadnunk mindenképpen de az az érzésem, hogy az Európai Bizottság eh, Pandora szerencéjét fogja megnyitni, és nem igazán eh, eh, gondolom, hogy a konsekvenciák pozitívak lennének, itt elsősorban a fogyasztók számára, a vállalatok számára. Attól félek, hogyha megnyílik a Pandora szerencéje, akkor súlyos következményei lehetnek a, ennek a helyzetnek az európai KKV-k részére számára. Persze azt lehet mondani, hogy én különösen is pessimista vagyok. Lehet, lehet, de nagyon komoly aggodalmaim vannak. Azt hiszem, hogy még túl korai egy ilyen mechanizmust létrehozni az Európai Unión belül. Vannak a különböző tagállamokban különböző jog orvoslati lehetőségek, és azt hiszem, hogy mi még most nem igazán mértük fel, hogy milyen következményi lehetnek mindennek. Természetesen a következményekről már volt szó. Én jó magam is tanulmányozni fogom sokkal részletesebben mindezt, de tényleg aggódom, és azt hiszem, hogy nem kellene foglalkoznunk ezzel a kollektív jogorvoslati kérdéssel, de ha mi mindenképpen kell, akkor új, oly módon kell azt megtenni, hogy néhány év múlva aztán ne mondják azt, hogy egy időszített bombát dolgoztunk most ki. Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy a bizottság kíván-e szólni. Ha nincs rá szükség, akkor a jelentés tevő Kolaszka Bobinska asszony kapszol, de látom, hogy a bizottság is szeretne szólni, kicsit fel kéne gyorsítanunk a munkát. Köszönöm szépen, elnök úr! Utoljára, amikor ebben a szakbizottságban jártam, megígértem, hogy már a nyilvános konzultáció eredményeivel fogok visszatérni az előző ülésen nem tudtam erről még beszámolni. Most rengeteg válasz érkezett, kb. 300 a legkülönbözőbb érintettekről, vállalkozói szervezetektől, fogyasztóvédelmektől. A 27 tagállamból 15-en, ami elfogadható, küldtek választ, és szinte 20, majdnem 20 ezer levelet kaptunk polgároktól. Összességében az érintettek üdvözlik azt, hogy közös elveket keresünk a csoportos keresetekkel kapcsolatban. És megpróbálunk olyan elveket meghatározni, amelyek minden jogterületen alkalmazhatók. Ez a feladatunk, ezt a munkát végezzük. Kihangsúlyozták a válaszadók azt, hogy megfelelő garanciákra van szükség az ilyen manipulatív perekkel kapcsolatban. Erre már a nyilvános konzultáció során sokan felhívták a figyelmüket. És ebben az összefüggésben természetesen a class actionre, az amerikai csoportos keresett mechanizmusra vagy modellre hivatkoznak sokan, mint elkerülendő modellre. Az opt-in és az opt-out kérdésében a legtöbb válaszadó az opt-int részesítette előnyben. Az érintett szereplők szeretnék az alternatív vitarendezési megoldások munka elterjedését is segíteni. Ezek szerintük nem kellene, hogy kötelezőek legyenek, hanem ideális esetben önkéntes egyeztetések, hogy ne kelljen a bíróság elé menni a csoportos keresettel. Ami azt a kérdést illeti, hogy az EU-nak messzebb kell -e menni, mint ezeknek a közös elveknek a kidolgozása, nos, ez még nem egyértelmű hogyha például az, azt veti fel valaki, hogy kötelező rendelkezéseket hozzon az EU, általában az üzleti világ ezt ellenzi, a fogyasztóvédelmi szervezetek támogatják, a tagállamok pedig vegyesen ítélik meg ezt a kérdést. De a konzultációból az is világosan kiderült, hogy az érintettek a csoportos kereseteket nem csak fogyasztók esetében alkalmaznák, hogyha ők a valamelyik EU jogszabály áldozataivá válnak, hanem a KKV-kre is kiterjesztenék ezt a mechanizmust. És végül még egy dolog. Határozottan eh, úgy érzik az érintettek, eh, hogy eh, szükség van valamilyen fellépésre, azoknak érdekében, akik az általános érdekeiket képviselik. De, tehát, hogy kellene képviselők, abban egyetértenek, csak abban van véleménykülönbség, hogy ezek állami vagy magán képviselők legyenek. A nyilvános konzultáció, tehát lezajlott, és azt hiszem a legfontosabb tanulság, amit levonhattunk, hogy a közös elvek megtalálása nagyon fontos, de a konzultáció nem tette egyértelművé, hogy ezen túlmenően még milyen szerepe lehetne az EU-nak. Nagyon köszönöm, és most még egyszer Kolarska Bobinska asszony. Ahogy látjuk, az érdekek elég konfliktusosak Egyrészt ott vannak a fogyasztók, aztán másrészt ott van az üzleti világ, amely nagyon is fél a visszaélésektől az egész rendszere vonatkoztatva. Éppen ezért nagyon el kell gondolkodnunk a döntéseinken és a véleményünkön. Szeretnék köszönetet mondani. Fiona nincs már itt a teremben, de ő említette azt a speciális alapot, amelyet a bizottság létrehozhatna, hogy segítse a KKV-kat, kisvállalkozásokat. Én ezzel nem igazán értek egyet, mert nagyon sok a problémánk a költségvetéssel már így is, úgyhogy most még legyen egy speciális alap, amely támogatná Eh, ezeket a kisvállalkozásokat például viták, viták rendezése során. De azt hiszem, hogy ez nem egy jó dolog. Persze értem, hogy vannak kis vállalkozások, amelyeknek nincs semmiféle saját alapuk, és és mindenképpen valahogy segíteni kell őket, hogy elindíthassák a jogorvoslatot, sok esetben nem a nagyobb, hanem a kis vállalkozások vannak érintve, úgyhogy ne csak egy módon próbáljunk meg gondolkodni. Azt hiszem arra van szükség, hogy megállapodjunk, megállapodást érjünk el, és támogassuk az alternatív vitarendezési megoldásokat, mert ez mindig jobb, mint a jogi e, út az én véleményemben, talán ezt nem domborítottam ki, de van egy harmadik útja az alternatív vitarendezési mechanizmusoknak is, és ez lehetne ez a két szakaszos rendszer, tehát a országokon, országok feletti rendszer. Tehát egy kétszakaszos rendszert kép, készelhetünk el. Várom a módosító indítványokat, és még nagyon ö, sok mindenről kell majd tárgyalnunk. Természetesen örülnék, hogyha a bizottság elküldené nekünk a, a vita, az említett konzultációs vita eredményeit, mert ez segítene bennünket, mielőtt meghoznánk a végleges döntésünket. A konzultáció is adhat néhány ötletet számunkra. Köszönöm szépen. Oké. Okay.